Uh, okay, colleagues, I... Rendben van, kedves kollégák, akkor azt hiszem, hogy el is kezdhetjük uh, a munkát, 9 óra 35 van. Én helyettesítem az elnök, elnököt ma, mert egy uh, triológus uh, párbeszédet készít elő az EFM-mel um, együtt, és reméljük, hogy délutára már itt lehet. Először szeretném megkérni önöket, hogy fogadjuk, fogadjuk a napi rendi tervezetet. És hogyha nincsen módosítás, akkor azt gondolom, hogy vehetjük úgy, hogy elfogadtuk a rendet. Néhány bejelentésem lenne az elnök asszony nevében. Tudom, hogy némileg aggódtak a rendkívüli ülések miatt, amely, amelyet Strasbourgban tartottunk. Én személyesen is azt gondolom, hogy ez egy külön teher a mindenki számára. Sajnos a munka terheltségünk eh, ebben a bizottságban, és ezt a koordinátorok is eh, elfogadták, eh, úgy alakul, hogy nem, tudunk, nem tudjuk máshogy megoldani ezeket a dolgokat, hiszen a bizottság részéről rendkívül sok jogszabály tervezet jön ki, úgyhogy ezért kellett rendkívüli üléseket tartani Strasbourgban. Azt is szerettem eh, volna elmondani, hogy a bizottsági dokumentumok eh, kinyomtatásával kapcsolatban bizonyára tudják, hogy milyen sok mennyiségű papír szokott lenni az önök eh, íróasztalán, és nagyon sok papírt fogyasztunk. Az elmúlt években pedig az volt a gyakorlat, hogy az ECON résztvevők a procedúra a procedúra alatt többször is kinyomtatták ugyanazokat a dokumentumokat, most, most pedig ugye háromszor uh, szoktuk kinyomtatni e, a procedúra alatt a dokumentumokat, tehát azt a döntést hoztuk el, hogy a dokumentumot csak egyszer nyomtatjuk ki, és a, a weboldalon ezeket utána hozzáférhetővé tesszük a, az eljárás különböző szakaszain ezek elérhetőek, és hogyha egy tagnak ö, további dokumentumra van szüksége, akkor, meg lehet, akkor ő megkérheti a, a, az illetékeseket, hogy, nyomtassák, azt kell ki. Nem arról van szó, hogy korlátozzuk a hozzáférést, csak azt szeretnénk, hogy, hogy valaki az egy eljárás vagy a folyamat során háromszor egymásra nyomtassák ki a dokumentumokat. És akkor szeretnék eh, áttérni a június 17-én elfogadott eh, irányelvre. Ezt megkapták önök is. A, a ürendi eh, szabályzat szerint a, a, a korrigendumot megkapták. Ez a prospektív irányelv amely egy apró hozzá bekezdést fordott meg, egy új bekezdés van benne, ez a 3A a 8-as cikkben. Ezt nem húztuk ki, vagy nem kérdőjelezzük meg, ezért benne marad a végső szövegben. Úgyhogy, ha nincsen ellenvetés a tagok részéről, akkor elfogadnak veszük, ahogy azt a plenárisan megbeszéltük, és a következő plenárisan lesz akkor erről szózás. Végső közlemény, ami a szénbányákkal kapcsolatos szabályzást illeti, tudják, hogy a bármilyen tag benyújthat a állásfoglalásra vonatkozó indítványt. Ebben az esetben az ECON és a Versenyképességi Bizottság közösen felelősek, és a mi bizottságunk felelős azért, hogy milyen, milyen eljárást fogadjunk el. Ami a nem versenyképes szénbányákat illeti, ez már ugyanazzal a témával foglalkozik, mint az ECON jelentés, amit Rapkai előadó készített elő. Úgyhogy az ehhez e, erre vonatkozó módosításokat ugye október 26-án lehet benyújtani, és utána fogunk róla szavazni, ezért az előadókat majd informálják arról, hogy pontosan milyen módosítások lesznek, vagy voltak benne. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs megjegyzés, akkor el is kezdhetjük a napi rendi munkánkat. Ez a hármas pont. Adók és a fejlesztés, együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén. Látom, hogy itt van az előadónk, úgyhogy akkor meg is adnám a szót. Mindenkinek annak. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. Mint azt hallottuk, a jó adóügyi kormányzás esetében három dologról kell beszélni. Egyik az, hogy a fejlődő országok kapacitásait javítani, erősíteni kell. Annak érdekében, hogy közös adóügyi rendszereket tudjunk kidolgozni. Másodszor a multinacionális cégek esetében adóügyi információcsere egyezményt irányozunk elő azért, hogy az adó elkerülést megakadályozzuk. És a pénzügyi tranzakció, mint például a pénzügyi tranzakcióra vagy kivetett adó, ilyen intézkedésekkel is foglalkoznunk kell. Ha jól értem, akkor a jelentésben elfogadhatjuk azokat, a véleménytervezetünkben elfogadhatjuk azokat a megjegyzéseket, amelyek érkeztek ezzel a témával kapcsolatban. Volt egy javaslat a 13, 14 és 16-os módosítóra vonatkozóan, ami ugyanezzel foglalkozik ami a határon átnyúló, tehát a multinacionális cégekre vonatkozik, és ezeket a módosítókkal, módosítókat kompromisszumos módosítókkal cserélnünk ki a multinacionális vállalatok esetében minden egyes országra külön jelentéstevő kötelezettséget ír elő, annak érdekében, hogy a pénzügyi transzparencia vonatkozó irányelvnek és az IES-nek megfeleljünk. Azt is biztosítani kell, hogy minden szektor és minden vállalat egy, egy vagy egy, egyértelműen le van fedve, és hogy az adóügyi hatóságoknak hozzáférésük legyen ezekhez az adatokhoz, utána a bizottság visszajelhetett a parlamentnek, és az ais e szel kapcsolatos kérdéseket pedig az elkövetkezendő hat hónapban kell majd megvitatni. Köszönöm. Uh, thank you for that. Um... Köszönöm szépen. Mm, az, az árnyék előadókat most nem nem hallgatnánk meg, nincsenek is itt, akkor most Schmidt úrnak adom meg a szót az ALDE, ALDE frakcióból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Pitki Kájnennek ezt a nagyon jó véleménytervezetet. Két kisebb módosító javaslatom lenne. amit egyébként figyelembe is vettek, és ennek nagyon örülök, ami a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó illeti. Az kicsit problematikusnak tűn, tűnik, tűnhet. Nekem ugyanis az a benyomásom, hogy múlt héten emellett szavaztunk a Varius jelentésben. Ott volt egy szóbeli módosító a zöldek részéről, és ott azt mondtuk, hogy legalább az Európai Unión belül el kellene kezdeni ezt, a, ezt az irányt, és utána a globális hatással lenne mindez. De most, mint ezt nem, nem ezt látnám itt a 9-es pontban. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki számára jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mi is pontosan az eredmény, és mit gondolunk erről. Tehát a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adó bevezetésével mi a helyzet? Én egyébként személyesen egyetetek azzal, amit mondott, és támogatom is azt, de nem tudom, hogy esetleg nem lenne-e érdemes egy kicsit jobb eredményt kihozni abból, amit a bizottság és a parlament mond. Nem tudom, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése. Um, vissza, akkor az előadó asszonynak majd a végén adna meg a szót hogy válaszoljon a kérdésekre, és szeretném elmondani azt is, hogy a Podemáda kollega úr foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jelen pillanatban még folyamatban van, és tudom, hogy mindenkinek kicsit más a véleménye, de és másféleképpen közelítjük meg ugyanazt a kérdést. az EU-n belül, és mint ahogy Schmidt úr elmondta, hogy a globális dimenziót is szeretnénk figyelme venni. Akkor most megadom a szót Swingbán asszonynak. Uh, Tessék. Köszönöm szépen. Van egy üzenetem Kamál úrtól, hogy és felolvasnám. Kamál úr megköszöni az előadónak, hogy egy nagyon jó jelentést készített erről a témáról, ami az átláthatóságot fogja biztosítani. Ez nagyon fontos a vállalkozásoknak a gazdaság és a jövedelem előállításában. Az is nagyon fontos, hogy a progresszív adó rendszereket bevezessük a fejlődő országokban annak érdekében, hogy hogy ne negatív hatással legyen mindez az alacsonyabb jövedelműek számára. Azt is el kell fogadni, hogy a különböző adó szintek megemelése hozzá fog járulni a növekedés kialakításához. Természetesen ezt országról országra kell meghatározni irányelvek formájában, amelyeknek vonatkozniuk kell az egyes multinacionális cégekre is. Ez az információ hozzá fog járulni ahhoz, hogy az egyes vállalkozások pontosabban és jól ki tudják választani azt, hogy hol is szeretnének üzletet kialakítani. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevők nincsenek itt, Lambert úr sincsen, Zsicsit, úgyhogy akkor visszaadnám a szót az előadó asszonynak, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen, rövid leszek. Olle Schmidt kollégám ugye azt mondta, hogy a 9-es módosító nak valóban az a szövege, mint amit a plenáris is elfogadott, tehát a pénzügyi tranzakcióra teendő adó bevezetését kéri. Én azt gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott megfogalmazás, és szívesen megvitatom ezt az én frakciómban. De a, azt hogy elmondanám, hogy a mi politikai frakciónk nem támogatja ezt. Úgyhogy tovább is, továbbra folytat, tovább fogjuk folytatni a vitát, annak érdekében, hogy ugyanaz a megfogalmazás legyen. Köszönöm. Jó, azt hiszem, hogy jelen pillanatban, ahogy haladunk előre, azért látunk el, hogy mi volt a plenáris véleménye, mi a mi véleményünk, ugye más jelentések is közben kijöttek a bizottságok részéről ebben a témában, úgyhogy ezeket, ezeket össze kell hasonlítani, és meg kell vitatni. szeretném hozzászólni? Nem. Jó, akkor az előadó azt mondom, hogy a szocialista árnyék előadóval is felveheti a kapcsolatot, mert úgy tűnik, hogy itt is van miről beszélni. Jó, akkor emlékeztetek mindenkit, hogy november 8-án fogunk erről szavazni a bizottságban. December 9-én szavaz erről a, a fejlesztési bizottság, és utána plenárishoz később fog eljutni. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásukat, akkor most térjünk át Kásza úr jelentésére, négyes pont. Ez a közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló 2006 per 112 per LKA irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására közök kötelezettség időtartama tekintetében történő módosítása. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, a jelenleg működő áfa rendszer nem felel meg a belső piac kihívásainak és sürgős átalakítást tesz szükségesé. Nagyon komplex kérdésekről van szó, és eh, egy vitát kell lefolytatni annak érdekében, hogy meghatározzuk a legfel- legmegfelelőbb előrevezető utat. A parlamentnek biztosítania kell, hogy hatékonyan és időben lefolytassa ezt a folyamatot. Az Európai Bizottság tájékoztatott bennünket, hogy egy zöld könyvet publikálnak, és átfogó vitát folytatunk majd. A benyújtott módosítók célja az, hogy ezt a vitát támogassam, és nagyon örülök annak, hogy senki sem esett abba a hibába, vagy engedett annak a csábításnak, hogy túl konkrét megfogalmazásokkal éljen ilyen korai szakaszában az együttműködésnek. Visszatekintve az együttműködés múltjára úgy gondolom, hogy így kell haladni. Azaz tehát célunk az, hogy a belső piac hatékonyságát növeljük, és biztosítsuk, hogy a rendszer képes legyen a családó, csalások kiküszöbölésére. Ezért a hármas és a négyes módosítóval semmilyen problémám nincsen. Az volna a célunk, hogy új rendszer működjön, és minél hamarabb érjük ezt el, annál jobb. Ilyen oknál fogva nem, nem ellenzem a Táler kollega által benyújtott módosítást, a Táler kollega által benyújtottak. Köszönöm szépen. Nagyszerű, köszönöm szépen. Megadom a jelentést, az árnyék jelentéstevőknek a szót. Táler úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan Káze úr mondta, ez nem egy problematikus jelentés, támogatom a munkáját, és köszönöm mindazt a munkát, amit idáig elvégzett. Úgy hisszük, hogy célra vezető 15%-on megtartani a jelenlegi minimális a küszöböt egy hosszabb időszakra, amíg a jogbizonyosság megteremtődik. De további áttekintésre is szükség van, és ki szeretném hangsúlyozni, hogy az egységes piaci stratégia kell, hogy iránymutatónká váljon. ...2015. december 31 ig a teljes kiterjedés megtörténik, és addig támogatjuk az egységesülést, hiszen új gazdasági realitással állunk szemben, éppen ezért fontos, hogy erre választ is adjunk a jogszabályunkban. Nagyra értékelem a bizottság kezdeményezését, mely az új gazdasági és élet valóságra ad választ, és új szabályozásra tesz javaslatot a kiterjesztett időszakban. Köszönöm szépen Schmidt úr az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden. Káza úr, az ön javaslatom, ha jól értem, arra vonatkozik, hogy gyorsítsuk fel a munkát, és már 2013-ra fejezzük be ezt a munkát, bár a javaslat 2015 kettőt fogalmaz. Miközben meg azt mondta, hogy egyetért Táler kollégával, most pedig visszatér mégis, aki régi álláspontjára. Hát én ezt sajnálnám, hiszen úgy gondolom, hogy valóban célra vezető volna gyorsabban fellépni. Azaz, én az ön korábbi javaslatát támogatom, a 2013-ra vonatkozó javaslatot, de hát nem nagy ügyről van szó. De hát mégiscsak látni kell, hogy az áfa rendszer eleve kusza, átláthatatlan, és minél hamarabb fel tudunk itt lépni, annál nagyobb hasznot hajtunk, elsősorban is a fogyasztók számára. Nem hiszem, hogy Káza úr, illetve Káza úr válaszolni fog a maga idejében, de Táler kollega azt mondja, hogy 2015 előtt történjen meg a lépés, Na de majd lássuk meg, mit mond erre Káza a kollega, de az ECR nevében Ashley Fox kapszót. Köszönöm szépen, elnökosszony, mondja Ashley Fox. Ez valóban egy teljesen világos javaslat, melyet frakcióm az ECR támogatni tud. A tagállamok megegyeztek abban, hogy 2015-ig kiterjesztik a 15%-os határt, és a parlament egyetért ezzel, és egyetértünk a mi frakciónk nevében Káza úr <clears throat> jelentéstervezetével. tervezetével a Schmidt és Eszája kollégák által benyújtott módosítókat támogatni tudjuk, ezek nagyon értékesek. Az ötös és a hatos módosítók támogatását tartjuk problematikusnak. Egyetértünk azzal, hogy a zöld könyv nagyon fontos dokumentum, amely az EU áfa rendszerének vagy héja e rendszerének irányát határozza meg, de nem szabad túl korai döntéseket hozni az áfa stratégia meghatározása során. Úgy gondolom sokkal inkább, hogy az Single Market Act, az egységes piaci jogszabály ne szóljon az adókról, és főleg ne szóljon az adókulcsokról, hiszen az egységes piaci jogszabály sokkal inkább az egységes piaci stratégiáról és a csalás elleni fellépésről szóljon. Köszönöm szépen! Megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, Schmidt kollégának azt mondhatom, hogy javaslatom arra tört, hogy a bizottság az ő javaslatát 2013-ig terjessze elő. Mondja Káza képviselő, majd elfordul a mikrofontól, és a tolmács nem hall semmit. Ezért folytatja a tolmács, támogatni tudom Táler kollega módosítóját, Tehát nem azt szeretném, hogy az irányelv elfogadásra kerüljön és hatályba lépjen 2013-ra. Ami pedig a Táler úr által benyújtott módosítókat illeti. Azt mondja, amennyiben lehetőség van rá, akkor a végleges rendszert fogadjuk el 2015-ig. Az if possible angol megfogalmazással ér Táler kollega, ezt nem tartom problémának, a hatosat is tudom támogatni, Remélem, hogy minél hamarabb szavazunk, és továbbadjuk ezt a dokumentumot. Köszönöm. Kedves kollégák, november 9-én szavazunk, és a második novemberi plenárison lesz a végszavazás, illetve a plenári szabadság. Köszönöm, szavazás, köszönöm szépen. Már megelőztük ennem magunkat, és már is a rapkai jelentésre kérünk, térünk rám a nem versenyképes szénbányák bezárásáról szóló, illetve nekik nyújtandó támogatásról szóló tanácsi tervezetről. Rabkai úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, kedves kollégák, minnyáján tudják, hogy javaslatomat benyújtottam a dosszié illetően. Szeptember 27-én mutattam be a bizottság, szakbizottságban a jelentéstervezetemet, egy-két módosítóra koncentráltam, ezek a bizottsági javaslatára vonatkoztak, mint hogy a kollégák számára a módosító indítványok határideje lejárt, most már megállapíthatom, hogy 72 módosítót kaptam. Sok éve dolgozom a parlamentben, és általában, ha ilyen sok módosító indítványt nyújtanak be, akkor az a benyomás keletkezhet, hogy nagy vita van a dossziéről, ám ha megvizsgálom a módosító indítványok tartalmát, akkor azt mondhatom, hogy semmiképpen sincs diszenzus, véleménykülönbség közöttünk. A 70 valahányból kizárólag három nem mutat azon politikai irányba, melyet az én javaslatom követ. A 70 pedig támogatja az én irány, irányvonalamat, egyes esetekben még meg is erősítik ezt, vagy fokozzák ezt. Röviden, egy mondattal leszeretném írni, hogy, hogy, hogy mi az én jelentés tervezetem alapja. Nos, az alap annyi, és nem kevesebb, mint hogy a hatástanulmányt, melyet a bizottság szakszervezetei, <clears throat> azaz, hogy a bizottság illetékes szervezetei végeztek el, megvizsgáltam, ezen felül pedig a bizottság kollégiumának határozatát is megvizsgáltam, és megállapíthattam, hogy a biztosok kollégiumának öm, döntése, illetve a bizottság hatástanulmánya semmilyen, mondhatni, köszönő viszonyban sincsenek egymással. Antól inkább érdekes ez, hogy tudjuk, hogy Almunia biztos, aki ugye portfólióval rendelkezik a támogatások ügyében, a biztos kollégáinak egy más javaslatot is előkészített, és ez többségi támogatást kapott. Mit is javasolt Almunia? Nos, azt, hogy 2018-ban érjen véget a kőszín támogatás. Mindez pedig megfelel annak is, amit a bizottság szakszolgálatai hatástanulmányban kidolgoztak. Ezért azt mondhatom, hogy minthogy a bizottság biztosi kollégiumának határozata 2014-es megszüntetésről szól, ám ez a döntés mögött nem rejlik semmifajta magyarázat, semmifajta megokolás, legfeljebb az, hogy a jelenlegi időpont és 2018 között éppen 2014 a köztes idő, Meg lehet persze, hogy különböző okokra hivatkoztak a biztosok kollégiumának vitájában. Ezek nem mindig kompatibilisek, de egész egyszerűen egy negatív koalíció jött létre, és így fogadták el a 2014-es határidőt. Éppen ezért Almúnia javaslatára tértem vissza, és Tehát erre a javaslatra térek vissza. Ezen felül pedig még egy észrevételem van. Itt egy verseny és támogatási dossziéval van dolgunk. Ez egy versenypolitikai kérdés, nem egy környezetpolitikai kérdés. Nos, a környezetvédelmi szempontokat a jogszabályban kell figyelembe vennünk, és erre vonatkozó jogszabályok léteznek is. Ám itt egy eh, támogatási kérdésről van szó, és hogyha a szén támogatást megszüntetjük, akkor ez persze oda vezetne, hogy kevesebb széndiokszidot bocsátanánk ki, de ez az okoskodás félrevezető hiszen a szenet nem csak az áramtermelésben használják föl, hanem a szén az acéliparban, a vegyiparnak fontos alapanyaga. Tehát ezért téves a fenti következtetés. A másik ok, miért a fenti következtetés téves, a következő. Ebben az esetben a hazai szenet import szénnel helyesítenék, helyettesítenék, tehát a széndiokszid kibocsátás nem csökkenne. Bármennyire is egyetértek tehát a környezetvédelmi célkitűzésekkel és a régi határozatainkban is támogattam ezeket, de úgy gondolom, hogy egy támogatási ügyről szóló dossziéban nincs helye ezeknek a megfontolásoknak. Azok pedig, akik a javasolt határidő meghosszabbítására tesznek javaslatot, ezeknek is, ezekre az érvekre is figyelnünk kell, hiszen van itt egy-két olyan módosító indítvány, mely olyan szempontokat tartalmaz, melyek szintén nem a segély, illetve a támogatási szemponttal egyeztethetőek össze. Azután van itt még egy észrevételem. Van egy javaslat, egy módosító indítvány, amely azt mondja, hogy nem akarunk dátumot megnevezni. Még egyszer emlékeztetek, az Európai Bizottság arra tesz javaslatot, hogy 2014-ben szűnjenek meg a termelési illetve a bányabezárási támogatások. Almunia biztos 2018-ról beszélt, ugyanakkor az egész rendelet 2026-ig eh, lesz hatályban azért, hogy az bányák bezárásából eredő szociális és ökológiai kérdéseket meg lehessen oldani. És a módosító indítvány benyújtója azt mondja, hogy ezt a 2026-os határidőt is húzzuk ki. Nos, erre nincs lehetőség, hiszen az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, és ebből a gyakorlatból eredeztettem saját érvemet, hogy 2018-ban érjen véget tehát a támogatás időszaka. Mit mond az Európai Bizottság, Európai Bíróság ítélkezése? Azt, hogy a támogatásoknak időben korlátozottnak és degresszívnek, csökkenőnek kell lenniük. Tehát nem lehet egy rendeletben ad infinitum határidő nélkül meghatározni a támogatások rendszerét. Egyéb iránt 2026 nem más, mint egy elméleti szám, hiszen a támogatásoknak bizonyos jellegzetességük van, mégpedig a jellegzetességük az, hogy a közpénzek kiválasztott vállalkozások kasszájába kerülnek, ez egy pozitív szankcionálás tehát. Tehát, hogyha most nem 2018, hanem 2020-ban zárjuk be a csapokat, akkor egész egyszerűen megszűnnek a addigra megszűnnek a cégek, és ilyen módon nem lehet ezeket a cégeket támogatni, és az ökológiai károkat, vagy az általuk okozott szociális károk megszüntetését nem lesz, aki elvégezze, de ezekben az esetekben már nem támogatáspolitika, hanem munkaerőpolitikai lépésekkel lehet például a kokáért fellépni. Azután Sharon Bowles elnökasszonyunk egyeztetett velünk, és egyeztetett a Júrival is, és tisztázta, hogy az Európai Bizottság által választott jogalap megfelelő-e. A 107-es szikre hivatkozik a bizottság, ugye a támogatásokra akkor van lehetőség, ha a tanács erről határoz de ugyanakkor itt nem kell kötelezően konzultálni a parlamenttel. A tanács azonban úgy döntött, hogy megkér bennünket a konzultációra, de ez a tanács döntésén, döntésétől függ. Sharon Bowles azt mondta, hogy nem kellene mindenképpen konzultálni a parlamenttel, akkor, hogyha 109-es cikkre helyezné a bizottsága jogalapot. Ugye ez most más számozás már a nizai szerződés alapján, de a 2002-es eh, most megszűnő rendelet eleve két jogalapot említett. Mégpedig ezt a két cikket, amelyről szó van, és a jogi szakbizottság, ahol egyébként át magam is tag vagyok, nos a jogi szakbizottság elnöke megemlített, megerősítette, hogy szükség van még egy európai szerződési cikk jogalappá tételébe. Azaz ebben az esetben egyeztetni kell először a jogalapról, majd utána magáról a jogszabálytervezetről. Utolsó észrevételem e, a ügyvezető elnökasszonyunknak. Megelőző erővel egy árnyék tevői találkozót, vagy magyarul egy shadow meetinget akartunk megtervezni. Nagyon nehéz persze egyeztetni a kollégával, és úgy gondolom, hogy nincs arra szükség, hogy új megfogalmazásokkal éljünk, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy ezt a javaslatot vagy a másik javaslatot fogadjuk el a 80 módosító közül. Mondom, ezek mind voltak éppen ugyanazokat a kérdéseket feszegetik, és nem olyan döntő, hogy A vagy B javaslatot vagy urán bocsá, esetleg C javaslatot fogadjuk el. Én magam hajlandó vagyok esetleg valamely módosított visszavonni, hogyha a kollégák ragaszkodnak a sajátjukhoz. Mondom, ugyanarról szól mindegyik. Ezért javaslatom, melyet egyebiránt egy-két árnyék jelentéstevővel már egyeztettem, a következő. Mint hogy nem akarunk új megfogalmazással élni. és a módosító indítványok 95%-a az én szájem íze szerint való, ezért egy szavazásra vonatkozó javaslatot készítek elő, az árnyék jelentéstevők ezt kommentálhatják, és ilyen módon úgy hiszem, hogy sikerül majd kikovácsolni a kompromisszumot. Persze a kompromisszum nem fogja tudni az egész szakbizottságot lefedni, hiszen a 214 vagy 213-as, vagy a 218 a 220-as, azaz a 2013, 2014, 2018, 2020 között nincs kompromisszum, vagy az egyik évszám, vagy a másik. Ugye látni kell, hogy itt munkanélküliséget szülnek a bányabezárások. Nem lehet, hogy egy pici munkanélküli, picit egy személy, egy bányász munkanélküli, egy másik picit nem, meg nem munkanélküli. Ezekben a kérdésekben világosan kell dönteni, de aztán, hogyha döntöttünk, akkor már az elvi kérdésekben nem lesz nagy különbség közöttünk. Egyéb iránt a holnap, ilyen módon a holnapi árnyékjelentéstevő ülésről leszeretnék mondani, hiszen az árnyékjelentéstevők úgyse tudnak eljönni, de el szeretném volna nézni önnek elnök asszony, hiszen egyeztettünk erről a kérdésről. Köszönöm. Okay, well, thank you very much. I think that was a very clear... Köszönöm szépen, ez egy teljesen világos és pontos előadás volt. Most megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Intfeld asszony az ALDE részéről parancsoljon, Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövidre foghatom magamat. Az ALDEM az Európai Bizottság javaslatát támogatnám. Mit jelent ez? Azt, hogy nem értünk egyet a rapkai kollega által készített módosítókkal, és ilyen módon nem támogatjuk a módosítókat, amelyek még messzebb mennek, mint a jelentéstevő által javasoltak. Értem persze, hogy nem lehet egyik napról a másikra módosításokat eszközölni, de ez a probléma nem új keletű, hanem évek óta, hanem évtizedek óta vitatjuk már meg, és az ágazatnak sok lehetősége volt arra, hogy a reformokat végrehajtsa, és egy-két országban ezt meg is tette. Ezért igazságtalan volna azon országokat támogatni, megjutalmazni, amelyek nem vég, végezték el a reformokat, és azokat, akik elvégeztek a házi munkát, megbüntetni. A gazdasági válság és a nagy költségvetési vissza megszorító intézkedések tükrében nagyon meg kell gondolnunk, hogy hova tegyük a pénzünket, és a múlt problémáit látva fel kell tenni a kérdést, hogy a jövő kihívásaira fordítsuk-e az eurókat, mondom se kell, hogy pártom az ALDE ezt támogatja, vagy pedig mindenfajta múltba vésző projektre. Ezért az Európai Bizottság megközelítését támogatjuk, bár úgy érezzük, hogy már ez is egy kompromisszumos javaslat, de ezt támogatni tudjuk, és semmilyen módosítót nem tudunk támogatni. Köszönöm. Klüter, Klüter úr, a zöldek nevében. Ja, is. Köszönöm szépen. Ehelyütt eltérően az előttem szólótól Bernard Rapkai irányvonalát szeretném támogatni nyomatékosan. Az, azt a módosítót nyújtottam be, hogy 2020 legyen a határidő, de számomra nem lenne gond az, hogyha 2018-as évszámban egyeznénk meg. Bernard megindokolta, hogy miért javasolt ezt. Részemről ez nem lenne probléma, tehát ezért ezt támogatni tudom. A 2018-as számhoz talán még hozzáfűzném azt, hogy Németországban hiszen Németország és Spanyolország érintett közvetlenül ebben a kérdésben. Németországban tehát létezik egy megegyezés a szénipar és a politika között, és a szakszervezetek is támogatják azt, hogy 2018-ban zárják be a bányákat. 2006-ban született ez a politikai megállapodás. Itt nyilvánvalóan szerepet játszott az is, hogy mindig 8 évben határozták meg a meghosszabbítás időszakát. Nyilvánvalóan ez azok érdekében állna, akik itt részt vettek a tárgyalásokon, hogy ne zárják be a bányákat 2018 előtt a politika hitelessége miatt. Ezt nagyon fontosnak tartottam elmondani. Szeretnék utalni továbbá arra is, és itt az Aldéval nem értek egyet, nem szabad a szénkitermelést csak versenypolitikai szempontból szemlélni. Úgy gondolom, hogy a szén egy olyan nyersanyag, amely hosszú távon rendkívül fontos, főként akkor, hogyha az olajtartalékaink kifogynak, ekkor a szén helyettesíti majd a kőolajat. Azt hiszem, ezt látnunk kell, és ezt politikai szempontból is fontos látnunk. Ez azt jelenti, hogy szükség esetén támogatásra van szükség, és teljesen nyitva kell tartanunk a hozzáférést a szén tartalékokhoz. Ez összefügg azzal is, hogy a szenet nem szabad csak úgy szemlélnünk, mint az áramtermelés nyersanyagát. Ami az áramtermelésre való felhasználást illeti, úgy gondolom, hogy mielőbb más energiaforrásokat kell találnunk, de nagyon fontos, hogy ne zárjuk be az ajtót a szénkitermelés előtt. Ez egy technológiailag nagyon fontos és nagyon igényes eljárás. A, úgy becslik, hogy 400 évig még elegendőek a széntartalékaink. Ez azt jelenti, hogy nem csak versenypolitikai, hanem technológiai kérdésként is kell ezt kezelnünk. Köszönöm szépen. Mr. Langen for the PP Eagle. Ja. Langen úr. EVP. A néppárt részéről elmondhatom, hogy Rapkai úr jelentés tervezetét teljesen támogatjuk, csak néhány eltérő vélemény van, ezt majd a párton belül tisztázni fogjuk. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Hogyha összefoglaló kompromisszumok születnének, ez azt jelenteni, hogy 2000, a 2020-as meghosszabbítás nem szerepelne ebben a kompromisszumban. Én is támogatni tudnám a 2018-as határidőt, és a frakción belül ezt támogatni tudnám. Azt hiszem, az egész jelentésben az a legfontosabb, hogy egy versenypolitikai kérdésről van szó, tisztán, pusztán versenypolitikai kérdésről, amelyről az illetékes biztosnak kell döntenie. Álmúnia biztos úr a egy tudományos alapra helyezte javaslatát, és hogy a bizottság miért nem vette át az ő véleményét, ez számomra nem világos. Azt hiszem, nem jól indokolták meg ebben a javaslatban az adott időpontot, hiszen itt mindenütt éghajlatvédelmi érvek bukkannak fel a szövegben. Ez azonban pusztán versenypolitikai kérdés. Itt arról van szó, hogy mennyiben lehet nemzeti eszközöket, forrásokat fordítani arra, hogy egy megfelelő, társadalmilag is elfogadható áttérés valósuljon meg. Ezt a kérdést mindig úgy válaszoltuk meg, hogy tulajdonképpen egyetértettünk az illetékes versenypolitikai biztossal. 16 éve vagyok a szakbizottság tagja. Az elmúlt években a nemzetileg nehéz kérdésekben is mindig a versenypolitikai biztos irányvonalát követtük, és én azt kérném, hogy ebben a kérdésben is a versenypolitikai kérdéseket vegyük szemügyre, és Almúnia úr véleményét kövessük, mondván, igen, elfogadjuk azt, amilyen tanulmányokra támaszkodsz, nem akarunk további vizsgálatokat folytatni ebben a kérdésben, hogyha 2018-ról van szó, és 8 évi, évnyi átmeneti időszakra teszünk szert. Ami pedig az éghajlatvédelmi relevanciát illeti, ezt esetleg nagyon kis számokban határozhatjuk meg, hiszen azok a szén, kőszénbányák, amelyek most szénnel látják el a áramtermelést, hogyha ezeket bezárjuk, akkor import szénnel pótolják ezt a szénmennyiséget. Kanadából, Ausztráliából, vagy Lengyelországból akár. És ez másodrangú az éghajlatvédelem szempontjából. A szénbányákat azért nem zárják be, mert tulajdonképpen ez egy társadalmi kérdés. Mondom, én ezt Németország szempontjából tudjuk, hogy már csak nagyon kevés ország termel ki szenet, és használja ezt áramtermelésre, és a kollégákat ezért arra kér, kérném, hogy a versenypolitikai szolidaritás alapján támogassák Rapkai úr jelentés tervezetét. Uh, Mrs. Swinburne. Swinburne asszony. Köszönöm szépen. Strécsek asszony nevében szólhatok hozzá, aki nem tudott eljönni, de a néppárt által észrevettek uh, Merkel értő is egyet, egyetért Langen úrral. Az Alda által észrevételeket azt mondhatom, hogy hogy persze versenykérdésről van szó, a dolog lényeg egy versenykérdés. Összességében tehát a kollégám támogatja ezt, de úgy gondolja, hogy a versenykérdéseket kell támogatni, illetve nem szabad elfelejteni sohasem. Mini asszony? Bocsánat, még nem találkoztam az ön nevével, még a szakbizottságon. A spanyol szocialisták nevében szeretnék felszólalni, itt van Ramon is. A mi szakbizottsági megbízottunk, Sajnos ő már nem dolgozik az Európai Parlamentben, mivel miniszteri posztot vett át Spanyolországban. Teljes mértékben támogatjuk a rabkai féle jelentést, nagyon jónak tartjuk, hiszen felelősséget vállal, és megfelel az európai igen kritikus helyzetnek, ami a szénbánya kitermelést illeti. Ez az egyetlen európai energiaforrásunk, és ez a magyarázat annak, hogy a spanyol szocialisták támogatják a rabkai jelentést. Számos módosítót nyújtottunk azonban be, amelyekről úgy gondoljuk, hogy további elemeket visznek be a jelentésbe, és kiemelik azokat. Úgy gondoljuk, hogy fontos lenne talán a hazai energiaforrásokra összpontosítani, a hazai erőforrásokra. Nagyon sok országban az egyetlen energiaforrás a kőszén, és ezt talán ki kellene emelni ebben a jelentésben a támogatások tekintetében. Másodszor ennek figyelembe vételével azt kell mondanunk, és a Rapkai úr ezt világosá tette a jelentésében, hogy ennek tükrében a támogatásokat folytatni kellene, tekintettel bizonyos bányák versenyképességére is, amelyek esetleg szenvednek a verseny körülményektől. Ezért támogatásokat szeretnénk a kutatások számára is, valamint hangsúlyoztuk a tiszta technikákra való átállást a bányászatban. Szeretném ezen túlmenően még hangsúlyozni továbbá, hogy a szakbizottságon belül mindenképpen egy kompromisszumot kell elérnünk, ami a határidőt illeti. Eredetileg 2020-at támogatnánk, de talán éppen ebben a kérdésben nagyon fontos lenne a dömpingre is rátérni. A környezeti és szociális kérdések felmerülnek a jelentésben, ezek természetesen a verseny tekintetében is nagyon fontosak. Továbbá úgy gondoljuk, hogy fontos lenne kiemelni azt is, hogy Európában egy stratégiai tartalékra van szükség egészen egyszerűen azért, mert a kőszén az egyszerre, egy, egyetlen hazai energiaforrásunk. Ezért egy minimális kitermelésre van szükség a kőszénbányák bezárásán túlmenően is, egyszerűen stratégiai tartalékként, hiszen hogyha egy bányát bezárnak, akkor azt örökre zárják be, egy bányát nem lehet újra kinyitni, megnyitni, ezért talán megoldás lenne, hogyha nem zárnánk be örökre az összes bányát, éppen a stratégiai kérdések miatt. Köszönöm. Okay, um, uh, I, I've been asked at very late notice. Nagyon későn kértek fel, hogy vezessem a mai ülést, ezért uh, nem levezető elnökként, hanem tagként szeretnék hozzászólni, szakbizottsági tagként. Egy-két nagyon rövid észrevételem van, sokukkal egyetértek, de azt is gondolom, hogy szükség van persze arra, hogy a munkahelyeket támogassuk, de ne felejtsük el, hogy ez a hetedik derogáció, amelyet a szénágazat kapott. Hétszer megkapták, hatszor megkapták a derogációt. És úgy gondolom, hogy nem lehet állandó kivételeket adni a fosszilis üzemanyag, illetve energiahordozók termelőinek, és kedves rapkai kollega, nálunk az Európai Parlamentben bizony létezik az éghajlatváltozás elleni küzdelem prioritása, és Langan úr azonnal, azonnal, de hogy fejezem be. Egy szóval úgy gondolom, hogy hiteles időpontra van szükség. Itt körülvonalazódhat a kompromisszum. Én például hajlandó volnék egy korábbi időpontot elfogadni, amennyiben ön kép hajlandó arra, hogy az éghajlatváltozási kihatás csökkentésének célját ne húzza ki a szövegből. És spanyol kollega mondta, hogy a zöld termelésre való átállás is segélyekkel, illetve támogatásokkal támogatjuk, és ennek nagyobb prioritása kell, hogy legyen, ami pedig a versenypolitikát illeti. Nagyon fontos, hogy a belátható jövő időn belül a bányáknak nyújtott támogatás ne adja forrását a tisztességtelen versenynek azon országokkal szemben, akik támogatás nélkül termelnek. És ilyen módon, azaz bárhogy vizsgáljuk meg, mindenképpen fontos, hogy a verseny szempont is megjelenítse az éghajlatváltozás kérdését. Azaz tehát teljesen nyitva állok a egy, egy észszerű és racionális megközelítés irányában, de mm, itt a bányák bezárásáról beszélünk. Ugyanakkor, hogyha a bányák nem zárnak be, sőt, sikeresek, nyereséget hoznak, akkor igenis fizessék vissza azt a támogatást, amelyet kaptak. Ezért úgy hiszem, hogy igenis kirajzolódik a kompromisszum lehetősége. Nem ragaszkodom persze az általam leírt eh, <clears throat> módosítóban szereplő évszámhoz, de ahhoz azt nagyon fontosnak tartanám, hogy a jelentéstevő ne húzza ki azokat a prioritásokat, amelyek az éghajlatváltozás csökkentéséről szólnak, még egyszer mondom, az éghajlatváltozás csökkentési politikának fenn kell állnia, <clears throat> mielőtt a bezárásról beszélünk. Köszönöm szépen, most visszabújok elnöki öltözetembe, és megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is reagálnék arra, amit ön mondott a szakbizottság tagjaként, valamint utána elnökként. A kérdés mindig az, hogy mit értünk racionalitás alatt, észszerűség alatt, hogyha adatokról van szó, és hogyha arról van szó, hogy ki érintett a kérdésben, egyet világosá tennék, amit ön elmondott, hogy az egésznek éghajlatvédelmi relevanciája van, most természetesen mindenféle energiatermelésnek éghajlati relevanciája is van, ez nem is kérdés. De ha azt mondjuk, hogy ha Németországban például leállítjuk a szén kitermelést leállítjuk Romániában, Spanyolországban, Magyarországon. Ezek azok az országok, amelyeket érint a kérdés, itt nem csak egy országról van szó, akkor én tapasztalatomból azt mondhatom, hogy minden egyes kilónyi nem kitermelt szenet helyettesítenek egy harmadik országbeli szénnel, és ezzel gyakorlatilag semmilyen befolyásunk nincs a széndiokszid kibocsátásra, ezt tisztán kell látnunk. Beszélhetünk arról, hogy itt az érvelésbe be akarjuk-e vonni ezt a kérdést, de akkor az érvelésbe be kell vonnunk azt is, amit már bevontam a jelentésbe, és amit Knute kolléga is említett, hogy itt nem csak áramtermelés kérdéséről van szó, hanem technológia támogatásáról, előmozdításáról, nyersanyagok biztosításáról túlmenően az áram termelésen, és ezért világossá kell tennünk még egyszer azt, kedves Infeld kolléga, nő, tekinthetjük a szenet elavultnak, szó sincs erről. A szenet világszerte egyre nagyobb jelentőséggel ruházzák fel, ez teljesen vitathatatlan. Ez egyszerűen így van. Szemben a kőolajjal és a földgázzal a szén egy sokkal szélesebb körű alkalmazásnak örvend, és ami Kínában is máshogy történik, ezt látva nagyon keveset tudunk az ottani történésekről, de hogyha európai technológia segítségével sikerül a szén hatékony alkalmazását, felhasználását elérni, és vezető szerepet elérni a világpiacon, az európai technológiával, és hogyha ezt érvényesíteni tudjuk a feltörekvő országokban, ahol erre igen jó esélyünk van, akkor tettünk valamit az éghajlatért, és ezt nagyon fontos látnunk. Szeretném azt is elmondani, hogyha azt mondják, hogy a reformokat nem valósították meg, nos, kedves kolléga nő ez attól függ, hogy milyen szintről indulunk ki. Egy olyan ország, ahol 200 ezer munkahelyről van szó, ott gyorsabban visszaesünk a nullára, mint ahol például 600 ezer munkahelyről van szó. Mondhatom ezt Németország vonatkozásában is. Németországban egykoron 600 ezer ezren dolgoztak a széniparban, ma már csak 20 ezren. Mondhatjuk azt, hogy ez a 20 ezer már nem is olyan sok, hadd legyenek nyugodtan munkanélküliek, de ez a regionális struktúrák számára jelent problémát, és eddig a szénbányák bezárását szociálisan megfelelően, igazságosan alakítottuk, azt hiszem, hogy a továbbiakban is így kellene eljárnunk. Ugyanez igaz a spanyol szénipar tekintetében is. Nem sokára Spanyolországba utazom, hogy ott jobban meg tudjam ismerni az ottani körülményeket. Holnap spanyol vendégem érkezik, a szén, aki a széniparban tevékeny, el is utazom Spanyolországba. Nem azért teszem mindezt, mert ez csak Németországot érdekli, ez a kérdés, akkor teljesen másként cselekednék. Szeretném elmondani azt, hogy mindazt, amit a versenyügyi biztos javasolt, és ezen túlmenően azt mondom, hogy a támogatások nyújtásának időszakát degresszív módon kell meghatároznunk, a támogatásoknak degresszívnek kell lenniük, csökkenő mértékűeknek kell lenniük, ezt majd kiemelem még egyszer a jelentésben, és áttekinthető időszakra kell vonatkozniuk. Elmondtam már azt is, hogy már 2002-ben is jelentéstevő voltam ebben a kérdésben, nagyon jól ismerem az akkori vitát, és tudom, hogy milyen motiváció állt ennek hátterében. Természetesen volt egy olyan motiváció is, hogy szeretnénk ezt mielőbb lezárni, de létezett egy olyan motiváció is, hogy szeretnénk ezt örökre fenntartani, vagy 2015-ig fenntartani. És akkor azt mondtuk, hogyha az Európai Bíróság azt mondja, hogy a támogatásoknak csökkenő mértékűeknek kell lenniük, és nem szabad aránytalanul hosszú időre szólniuk, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mit jelent az, hogy aránytalanul hosszú időszak. Akkor abban egyeztünk meg, hogy ez nem egy kétjegyű évszám legyen, ezért a nyolc évet határoztuk meg átmeneti időszakként, ami egyébként más támogatások esetén is szokás, így például a hajógyártás esetében. Ott is meghosszabbítják ezeket az időszakokat, de nyilvánvalóan ez nem folytatható a végtelenségig. Meg kell határozni egy időpontot, amikor át, me, áttekintjük, megvizsgáljuk a kérdést. És a most véget érő hatályon kívül eső határozathoz viszonyítva az a különbség, hogy ott sehol sem sincs meghatározva, hogy mikor ér pontosan véget a támogatás, most pedig benne áll a jelentés, mert 2018-ban véget ér a támogatások folyósítása. Utalnék azonban arra, hogy aki versenyképes, az nem állhat le a támogatással, és itt pedig, kedves elnök asszony, szakbizottsági tagként, tagként tekintve önt, elmondom, hogy azt is látnunk kell, hogy ha a normális, általános támogatások esetében, így például a szerkezetváltási támogatások esetében mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy egy nem versenyképes vállalatot a támogatások révén versenyképessé tesszük, de itt nem kell visszafizetni a támogatásokat. Miért járnánk el itt másképpen? Szeretem volna még egyszer, tehát világosá tenni azt, hogy hogyan közelítem meg a kérdést. Máskülönben a következőképpen fogok eljárni. Láttam Infelt asszony, hogyan érvelt, tulajdonképpen itt a lényegi kérdésben nincs kompromisszumra lehetőség, mivel azt mondom, hogy mindaz, ami 2018 előtt zárná le a támogatásokat, az számos országig, Spanyolország, Románia esetében is munkanélküliséget eredményezni. Én úgy gondolom, ez nem elfogadható. Máskülönben az árnyék jelentéstevőknek javaslatot teszek, arra vonatkozom, hogy hogyan bánjunk az egyes módosítások, és úgy gondolom, hogy gyorsan eredményre tudunk jutni. Felt you wanted to come back very, but very brief. Köszönöm, akkor röviden megadom a szót. Igen, rövid leszek. Valóban lehet, hogy politikai dolgokban nem értünk egyet, de a mi álláspontunk az azért nem jelenti azt, hogy, teljes, hogy, hogy automatikusan az embereket kirúgnak. És ahogy azt a bizottság elmondta, hogy ez már a hetedik döntés, amely ennek a megállapodásnak a kiterjesztését szolgálja. Nem tegnap merült fel ez a probléma. Nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert mi kiterjesztjük ennek a dolgok hatáját, azért kirúgások lesznek. Hogyha a bankszektorra a bankszektorról beszélnénk ilyen témákról, hogy mondjuk azt, arról lenne szó, hogy évtizedeken keresztül támogassuk a bankszektort, és hogyha és hogyha mondjuk ez egy jövő, jövő számára fontos iparág, akkor nem kell, hogy évtizedekig támogassuk államilag az adott iparágot. Igen, hát köszönöm szépen. Rendkívül parázs vitát hallhattunk, úgyhogy valóban a pénzügyi szektort tényleg nem kell államilag támogatni. De kérem, hogy rövid legyen. Kérem, hogy rövid legyen. Igen, csak egy rövid megkezdés. A szén támogatás az jóval kevesebb, mint egy holland banknak a mentőcsomagja, amely egy, ami egy évben merült fel, szemben a bányának az évtizedes támogatásával. Jó, a bankokkal való összehasonlítás ez valóban nem jó, hiszen a pénzügyi szektort, mint azt mondtam, ugye több milliárddal támogattuk, és valószínűleg amikor majd a bankok jobban megy, akkor visszafizetik ezt, meglátjuk. Jó, na, köszönöm szépen, nagyon érdekes vitánk volt, november 9-én fogunk szavazni erről, és akkor a második panel is fog ezzel foglalkozni. A előadó elmondta, hogy mit szeretne, bizonyára a kompromisszumra fogunk tudni jutni. És a bizottság is támogatni fogja az elképzeléseit. Akkor most menjünk át Stolajan úr jelentésére. Ez a 98 per 78 nem fogom végigmondani. Tehát a megfelelő irányelveknek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosítása. Köszönöm szépen! A három direktívának a, direktívának a módosításáról van itt szó, amely a kiegészítő felügyeletre vonatkozik. A 2002 per 87 per EK az az irányelv, amely a kiegészítő felügyelet foglalkozik, a pénzügyi konglomátumok kiegészítő felügyeletével, és van még kettő irányelv, az egyik a 98 per 78 per EK, amely a biztosítások, biztosítási csoportokkal foglalkozik, és a 2010 per 2006 per 48, ami pedig a hitelintézetekre foglalkozik. Most a pénzügyi ö, csoportokkal foglalkozunk, olyan, olyan üzleti modellekkel, amely a, a pénzügyi piacok különböző területét érintik. Um, tehát bankok, biztosítók, eh, eszközkezelő vállalkozások, és a többi, és a többi. Eh, és az a cél, hogy ezekkel a módosításokkal ellenőrzésünk alá, alatt tartsuk a tőke kezelésével kapcsolatos kockázatokat konglomerátumok esetében, illetve a, a különböző konf, érdekkonfliktusok esetében megfe- kockázatcsökkentést tudjunk elérni. A 2002 per 87 hetes irányelv, ami a konglomerátumhoz tartozó kiegészítő felügyeletet szabályozza, ott az át, áttekintés, illetve felülvizsgálat után néhány év, néhány év év után az Európai Bizottságnak most az a szándéka, hogy ezt a felvizsgálatot két szinten végezze el. Az első, az első szint az a jelenlegi irányelv javaslatra vonatkozik, amely a, a legsürgősebb technikai kérdésekre fókuszál, amely abból adódott, hogy számos konzultációs folyamatot folytattunk biztosító cégekkel, bankokkal, a, a felvételhez kapcsolatos konzekvenciákat figyelembe véve. És lesz egy második rész, amely 2000, amely 2010-ben fejlesztettünk tovább, és amelynek az eredménye egy fundamentálisabb áttekintés, és amely a tőkével kapcsolatos kérdéseknek a hatáját érinti. A legfontosabb módosítások az irányelv javaslatban a következők. Egy. Megpróbálunk, megpróbáljuk elkerülni azokat a, a, a kiskapukat, amelyek a korábbi irányelvekben benne voltak. Ugye a felügyeleti hatóságokra vonatkozóan vannak rendelkezések, amelyek most érvényesnek érvényeseknek kell, hogy legyenek a pénzügyi konglomerátumokhoz tartozó pénzügyi vállalkozásokra is, de ez csak az egyes iparág, de most csak egyes iparágakra vonatkozóan is. Tehát, amikor banki csoportok vagy biztosítási csoportok a saját klasszifikációjukat megváltoztatják azért, mert felvásárolnak egy másik céget egy másik szektorból például, és ami most egy vegyes pénzügyi holding vállalkozásként van besorolva, akkor úgy tűnik, hogy a jelenlegi irányelvek nem, tehát nem fedik le ezeket a, ezeket a szürke területeket, ugyanis az ilyen vegyes pénzügyi holding vállalkozások esetében nincsen megfelelő felügyeleti szerv, tehát bankok, biztosítók, stb. stb. esetében. Van egy jobb van egy jobb definíciója is a, a, az, a fel, illetékes hatóságnak, ugye, mert vannak, az egyes országban van hogy a bankfelügyelet, van biztosítási felügyelet, vannak pénzügyi, minisztériumi felügyeletek, és az egyes tagállamokban ugye ez változik, hogy, hogy pontosan hogyan néznek ki ezek a felügyeleti szervek. És hát ugye azon a, az elképzelésem, hogy jobban koordináljuk ezeket az intézményeket, hogy le, világosan lehessen látni, hogy ki az, aki ezt a pénzügyi konglomerátuk, konglomerátumokra vonatkozó felületet el fogja végezni. A második fő változás az a pénzügyi konglomerátumoknak az azonosítása. Itt a legfontosabb rendelkezés az az, hogy vegyük bele az eszközkezelő, vagyonkezelő társaságokat is. A jelenlegi irányelvben megvan annak a lehetősége, hogy belevegyük, de nem kötelező, és az sem teljesen világos, hogy milyen kritérium alapján minősül valami vagyonkezelő társaságnak iránymutatások kibocsátására is van rendelkezés, és arra, hogy a mentesítési lehetőségek hogyan alakulnak nagy társaságok, csoportok esetében. Az itt tehát az alapötlet, hogy a pénzügyi konglomerátumokat világosan be tudjuk azonosítani, és hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy amelyben például kisebb csoportok benne vannak a kiegészítő felügyelet hatájában, de nagy csoportok mondjuk nem esnek bele. Illetve igen, a mentesítés, mentesítési rendelkezés alá tartoznak. Egyéb módosítások voltak, például definíci- definíciókat frissítettünk, egyszerűsítettük azt a módszert, hogy az egyes konglomerátumoknak hogyan számítsuk ki a tőkeszintjét. Továbbá, mint azt tudjuk, ugye vannak európai hatóságok, európai bankfelügyelet, Európai Biztosítás és Nyugdíj Felügyelet. Tehát, hogy ezek a már meglévő irányelvekben, amikor kiegészítő felügyeletről beszélünk, akkor szükség van arra, hogy utalást tegyünk ezekre a már meglévő európai hatóságokra, annak érdekében, hogy világossá tegyük, hogy ezek az európai felügyeleteknek meglegyen a, a joga ahhoz, hogy kibocsássanak iránymutatásokat. Amennyire tudtam hogy azonosítani az ügy, ügyeket ezzel a javaslattal kapcsolatban, van egy szolvencia eszközünk, egy szolvencia irányelvünk, amely a biztosítás is kettő ilyen irányelv van, amelynek az a célja, hogy az egyes tagállamok implementálják 2012-től, és úgy tűnik, hogy a mi irányelv javaslatunkban nem szerepel utalás a Szolvencia 2-re, amelyet szintén hozzá kell igazítani ezekhez a módosításokhoz, amelyet az Európai Bizottság tett a már meglévő irányelvekhez. Van néhány kérdés a, a, a tekintetben is, hogy az egyes entitásokat belevegyük, vagy ne vegyük bele a kiegészítő felügyelet hatáskörébe. A kérdés, a probléma az az, hogyha egy, egy hatóság úgy, tűnt, úgy dönt, hogy valamit belevesz, és valakit nem vesz bele, az nem feltétlenül egyértelmű, és nem mindenki gondolja úgy. A koordinációs feladatok tekintetében is vannak feladatok, illetve utalások az egyes szervek között. A különböző tanácsi szintű megbeszélések alapján, hiszen azért a tanács már tartott ezzel kapcsolatban az irányelvjavaslatról vitákat, úgy tűnik, hogy nincsen igazán uh, vitatott kérdés, nincs túl sok vitatott ügy ez ügyben a tanács szintjén. Engem az egyes tagállamok úgy informáltak, hogy számos tagállam kérte azt a tanácstól, hogy terjessze ki az implementációs határidőt tagállami szinten. november folyamán az árnyékelhadókkal fogom folytatni a munkát, annak érdekében, hogy elkészítsük a jelentést. Talán november végére meg lesz. Köszönöm szépen. Stalaján úr, árnyék Skinner asszony, SND. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a megjegyzéseket valóban nagyon hasznos, hasznosak voltak a, ezek a megjegyzések, és egyetértek abban, hogy erre a jelentésre komoly hangsúlyt kell fektetni. Én egy nagy nemzetközi biztosítási együttműködésnek a tagja vagyok, amely európai szinten működik, külön biztosítási entitásokként és csoportként is, és valóban az embereknek tehát voltak azért agályaik a tekintetben, hogy holding cégek azok lehetnek-e vagy nem lehetnek, és ez, ez egy mostani probléma, világosan kell látni azt, hogy, hogy ezért nagyon komoly, komoly árat fogunk fizetni, akkor, hogyha nem, tud, nem vagyunk képesek arra, hogy ezeket a konglomerátumokat, konglomerátumokat megfelelően felügyeljük. Mind a banki területen, mind a vagyonkezelés területen. Tehát amit a bizottság javasolt, azt eddig én ö, üdvözlöm, tetszik ez nekem annak érdekében, hogy a kiskapukat ö, becsukjuk. Ugye talán is itt voltam, és úgy tűnik, hogy ö, valóban haladunk. Lehet, hogy most az lenne a megoldás, hogy egy kicsit várjunk ö, a tekintetben, hogy az átfogóbb témáknak a felvizsgálata hogyan alakul. Tehát figyelembe kell venni mindennek az implikációit, hatásait, hiszen nagyon sok vállalkozás, vállalkozási csoport vesz részt mm. e, ezen a piacon, és ezért ennek megfelelően kell cselekednünk. Egy további aspektus, hogy figyelembe kell venni a módosításokat, ahogy érkeznek a sorrendben, és nagyon um, óvatosnak kell lennünk azt hiszem, hogy a bizottsággal itt tényleg nagyon komolyan együtt kell működnünk. Ez azon kevés jelentések egyike lehet. Volt egy tárgyalás, ahol az, a közös bizottságnak a szerepét kiemeltük. Nekem, mint, mint az EOPA tagjának az a feladatom, hogy az általuk elmondott irány, irányokat kövessem, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mi az, amit közvetlenül és közvetetten csinálunk, illetve csinálnunk kell. Ugye számos előadó dolgozik itt együtt azon, hogy egy közö, a közös bizottságban mm, elérjük a közös célokat. És az ebből kialakuló rendelet bizonyára nagyon fontos szerepet fog játszani. És ezért ki kell emelni ennek a fontosságát ebben a jelentésben, mert világos, hogy, hogy itt a különböző biztosítók, bankok, vagyonkezelő társaságoknak a, a, az egyvelege, az egyvelege esetében ugye meg kell találni mindenkinek a saját maga területére tartozó úgynevezett állatfaj, tehát, tehát biztosra kell mennünk, és tudnunk kell, hogy hogy ezeket a vállalkozásokat is felügyeljük. Tehát a, a hármas szintű bizottságok ö, ö, által végzett munka nagyon fontos, és azok a konzultációk, amelyeket itt folytattunk, nagyon komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeknek a szerepét erősítsük. Kicsit zavar az, amit hallok, olyan begykákat, hogy az egyes hát ennek a területnek, a felügyeleti hatóságok területén dolgozó emberek nem mind vannak ugyanolyan mértékben elkötelezve ennek a célnak, mint mi. Tehát meg kell próbálnunk azt, és hogy az összes érintett új ötlettel álljon elő, és az iparák minden egyes részevője valóban részt vegyen ebbe. Úgyhogy várom azt, önnel együtt, és, az, és a többi árnyék előadóval együtt, hogy az általunk eladott módosítások és ölteteket elfogadják, és hogy mindez egy értelmes egy egész álljon lesz. Köszönöm szépen. Gigl úrnak, zöldek találom meg a szót. Köszönöm. Először is érdekes, hogy nyolc év után kezdjük becsukni a kiskapukat. Ez valóban nagyon fontos, és egyetértek azzal, amit elmondtak már, hogy a bizottság számos fontos dolgot kiemelt, amelyet a bizottságunknak támogatni kell. Egyetértek az elhangzottakkal, de van néhány dolog, amit szeretnénk ebben a kontextusban felvetni. Először is, például jó néhány esetben a tervezetben az IBAN IOPÁT említik, de az ESPÁT nem. Tehát vannak olyan konglomerátum szintű felügyeletek, ahol mind a három hatóságot meg kell említeni, nem csak kettőt. És egyetértek Péter Skinnerelli abban, amikor a közös bizottságról van szó, hogy ezt a bizottságot erős, ennek a bizottságnak erősnek kell lennie, és ebben a direktívában igenis uh, a szerepet kell nekik biztosítani, és ezzel a vita nem is maradt abban. Tehát most, amikor a szektor, szektorális szintű kérdésekről beszélünk, akkor ezt a vitát meg kell nyitnunk, hiszen nem logikus az, ami állásfoglalásként az egyes tagállamokban jelentkezik. Harmad, harmadszor érdekelne a Special Purpose Vehicles, ezeknek a projekt cégeknek a, a szerepe, a konglomerátumok esetében, őket is bele kellene vennünk ennek a direktívának a keretébe, illetve hatája alá. Ezek lennének tehát a, az a főbb pontok, amelyek érdekelnek bennünket, és reméljük, hogy egy együttműködő szellemet tudjuk tovább folytatni a közös munkát. Mrs. Swinburne. Swinburne asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, rövidre fogom magamat, ezért azt mondhatom, hogy egyetértek az előttem felszólalók legtöbbjével. A bizottság munkája nagyon jó, erős kiinduló alapot biztosít. Ez a pénzügyi konglomerátumokra vonatkozó irányelv, és ez, ez azok a cégek, amelyekre ez kiterjed, jelentik majd a próbakövét ennek a szabályozásnak. És itt kell majd megnézni, hogy hogyan tudunk együttműködni a vegyes bizottsággal, azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz ez az együttműködés, illetve maga a vegyes bizottság. Támogatom a vegyes bizottság ötletét, és ez jó kifejezésre juttatja, hogy a parlament hogyan látja a három intézmény együttműködését. Márpedig, ha nem működünk együtt, akkor komoly problémákat jelentenek majd a szisztemikus veszélyeket jelentő intézmények, eh, és ilyen módon a három intézmény együttműködésével az esetleges joghézagokat is le lehet fedni. Látni kell, hogy senkit sem lehet kihagyni, három hatóságról van szó, és eh, biztosítani kell, hogy mind a három bizottság egységesen és jól működjön, a Joint Committee fedele vagy esernyője alatt. Ennyit akarnék mondani, hiszen úgy látszik, hogy egy általános konszenzus rajzolódik az irányról. Köszönöm szépen, megadom a jelentéstevőnek a szót, és, vála- és kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a jelen, árnyék jelentéstevők munkáját, és meg szeretném köszönni kollégáink munkáját, illetve kollégáinknak, akik hozzászóltak. Egyetértek azzal a gondolattal, hogy a közös bizottságot megerősítsük, és egyetértek az itt megtett felvetésekkel. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Akkor a januári ülésünkön vizsgáljuk majd meg ezt a tervezetet. Február lesz a módosítók benyújtójának határideje. Május 21-én szavazunk a szakbizottságban, és a májusi plenáris szavaz majd erről a fontos jogszabálytervezetről, és itt persze a felvetéseket is integrálni lehet majd. Tovább is lépünk, kedves kollégák, megelőztük magunkat, nem is vagyok benne biztos, hogy mindenki itt van-e már, már két perccel korábban vagyunk, mondja az elnök asszony. Ugyanis most Hat jelentéstevő, 14 árnyék jelentéstevő szólal meg a gazdasági irányítási csomagról, de nem vagyok benne biztos, hogy az összes jelentéstevő itt van az ülésteremben. Kérem a frakciók képviselőit, hogy hívják fel a jelentéstevőket az irodáikban, hogy jöjjenek, hogy folytathassuk a munkát. okay. Well, maybe we should start. 11-kor kezdjük a munkát, kedves kollégák, nincs itt elég árnyék, meg igazi jelentéstevő. 11-re terveztük be, 11-kor kezdjük a munkát. Wortman Kolosszony itt van, Fajó úr is itt van, Ferrer asszony is itt van, de az árnyék jelentéstevők még nincsenek, úgyhogy 11-kor kezdünk. Not all. Yeah, yeah, yeah, Kedves kollégák, kérem mindenki foglalja el a helyét. 90 perccel rendelkezésünkre, hogy egy nagyon komplex és egyben átfogó javaslatcsomaggal foglalkozzunk. Mielőtt a kollégák megérkeztek, már mondtam, hogy 6 jelentéstevőnk, 14 árnyék jelentéstevőnk van, és biztos a képviselőtársaink is hozzá akarnak majd szólni. Javaslatom a következő. Minden jelentéstevő 5, azaz 5 percet kap. Én figyelek az idő betartására, és eh, így mindenki szóhoz juthat. Utána megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót 3-3 percben, majd a jelentéstevő ismét megkapja két és fél percben a szót, és persze igyekszem majd más kollégáknak is megadni a szót, akik hozzá szeretnének szólni. Kezdjük hát a munkát. Wortman Kólasszony jelentése a költségvetési egy, egyenleg feltételének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló rendelet módosítása. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! A parlament egy új jogalkotási folyamat kezdetén van, hat javaslat foglalkozik a gazdasági irányítás kérdéseivel, ugyanakkor ez nem itt vette kezdetét a parlamentben a munka, hiszen Fajó kollega munkája azt már előkészítette, az ő jelentése, illetve Berez asszony jelentése előkészítette ezt a munkát. Nem nulláról kezdjük hát a munkát, vannak bizonyos közös irány, irányelveink, illetve konszenzus rajzolódott ki, amelyre építhetünk. De érdekes a folyamat, hiszen az újságokat olvasva, vagy pedig a Task Force eh, munkáját figyelve, úgy tűnik, mintha jövő héten már eh, megállapodásra tudnánk jutni, mintha már befejeztük volna vitát. Ezért nagyon üdvözlendő, hogy a frakciók elnökei az utolsó plenárison világosan állást foglaltak e kérdésben, hiszen ez idáig a parlament szerepét a Task Force folyamatában nem vették kellőképpen figyelembe. Ám most, miután a Lisszaboni szerződést elfogadták, a parlamentből társjogalkotó lett ezen a területen is, és ezért mi a jelentéstevők valóban elkötelezettek vagyunk, hogy a ránk háruló szerepet komolyan vegyük, és a kollégákkal való egyeztetés és vita alapján dolgozzuk ki a közös álláspontokat. Ezzel kell kezdenünk mondandónkat. Ám, hogyha megfelelő szerepet akarunk játszani, akkor fontos, hogy a dolog kezdetén felgyorsítsuk a folyamatokat, hiszen jelenleg nem világos, hogy a tanács milyen időrendben dolgozik, de vélhető, hogy már a decemberi csúcson e csomag a tanács, az Európai Tanács napi rendjére kerül. Nem világos, hogy sikerül a közös álláspontot kialakítaniuk, de az már világos, hogy megvitatják ezt a csomagot, ezért nagyon fontos, hogy mi a parlament részéről gyorsan jelentés tervezetekké csiszolhatjuk ezeket az el, első tervezeteket. És nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy a Diego Fejó és Berez asszony, Pervans Berez munkájára építve haladjunk. Hát igen, ketyeg az óra, látom én. Szóval a csomagot megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy a stabilitás és növekedési paktum megerősítése amelyre a bizottság javaslatot tett, megerősítésnek tekinthető. Ugyanakkor a kérdés az, hogy elegendő és kielégítő megerősítésnek tekinthető ez, a gazdasági felügyelet, eh, melyre a bizottság javaslatot tesz elegendően, szólok majd ennek a preventív részéről is. Nagy vita előtt állunk a tanácssal, erre számítok, de nagyon fontos, hogy a parlament kihangsúlyozza, hogy egy közösségi módszert szeretnénk bevezetni, amelyben az Európai Bizottságnak van komoly szerepe. A szankciók kibocsátása során is fontos szerepet kell, hogy kapjon a bizottság, de a korai fázisban, az első lépések során, amikor a bizottság dönthet arról, hogy a tagállamok középtávú céljaiknak megfelelnek-e vagy sem. Nos, tehát ebben a fázisban még erősebb szerepet szeretnénk adni a bizottságnak, illetve szeretnénk kidomborítani azt a tényt, hogy itt nem a tanács dönt, hanem a bizottság. A csomag demokratikus legitimációjának kérdését is meg kell majd vizsgálni. A tanács hangsúlyozza, hogy markáns, határozott álláspontot akarnak elfogadni, mégpedig azért, mert ők képviselik a tagállamokat. Ugyanakkor mi, de legalábbis én látom annak a veszélyét, és ez meg is jelenik a jelentéstervezetben, hogy ebben az esetben a döntések át meg át politizálódnak. Márpedig mi nem ezt akarjuk. Ezért az Európai Bizottságot megfelelő szerephez kell juttatni, meg kell erősíteni a szerepét, de látnunk kell azt is, hogy a bizottság által hozott értékeléseket hogyan lehet ellenőrizni, nyomon követni. Lesznek-e pénzügyi szakértők, akik az Európai Bizottság szerepét ellenőrzik? Meg kell vizsgálni azt is, hogy mi lesz az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság szerepe, és eh, meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen szerepet játszik, mondom, az Európai Bizottság. Ezek tehát azok a kérdések, amelyekkel az elmúlt hetekben és hónapokban foglalkozni kell. Ezzel a kérdéssel függ össze az a felvetés, amelyet egyébként több jelentéstervezet is megjelenít, miszerint hogy a stabilitás és növekedési paktum ellenőrzését nemzeti szinten kiellenőrzi, vannak-e erős intézmények erre létezik-e megfelelő politikai vagy akár jogalkotói eljárás nemzeti szinten az ellenőrzésre. Bocsánat, látom, hogy lejárt az időm. Annyit szeretnék mondani zárásképpen, magam nevében, de gondolom, hogy a többi jelentéstevő is ezt fogja mondani, hogy mindenfajta felvetés irányában nyitva állunk ezen az ülésen, de hogyha nincs elég idő most, akkor az e-mailen vagy bármilyen más módon való felvetéseket köszönjük, hiszen ez segít abban, hogy közös álláspontokat kikovácsoljuk. Köszönöm, Bortman Kohl asszony, mint hogy fontos kérdést felvet, kérdéseket vetett fel, ezért nem kapcsoltam le a mikrofonját, de kérem, hogy mindenki tartsa be az időt azért, hogy dolgozni tudjunk. Fajú úr a túlzott hiány esetén követendő eljárás kérdésével foglalkozik. Fajú úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy úgy gondolom hangsúlyoznom kell, hogy a parlament most egy nagyon nehéz, de megoldható feladat eléteként. Nem régiben megmutattuk ezt. Annak ellenére, hogy egyes témák esetén nézeteltérések uralkodtak, főként ami a felügyeleti csomagot illeti, és volt egy jelentés a gazdasági irányítással kapcsolatosan is. Ott megmutattuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy közös álláspontot képviseljünk. Ez számomra rendkívül fontos. Még akkor is, hogyha egy-egy szempontról megfeledkezett a tanácsi dokumentum, hiszen nem is utal az Európai Parlament álláspontjára, ez érdekes. A politikai álláspont azonban, amelyet mi megfogalmaztunk, és a jelentésekből adódó hatáskör azt jelenti, hogy a mi szempontunkat is, a parlament szempontját is figyelembe kell majd venni a jogalkotás során. Üdvözlendőnek tartom azt is, hogy ezeket a jelentéseket egy csomagban foglaltuk össze, hiszen ezek a kérdések szorosan összefüggnek egymással, és átfedik egymást. Ez azt jelenti, hogy a nézeteltérések ellenére egy közös álláspontot tudunk majd megfogalmazni. Ez nagyon fontos, hiszen ez egy politikai tekintetben nagyon érzékeny kérdéskör. Az én jelentésemben a 1467-97 LK rendelet módosításáról van szó, a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról. 2005-ben vizsgálták felül ezt a rendeletet, amely 97-ben született, és most ismét erről a rendeletről van szó, a struktúra, a szerkezet már megvan, és a módosítások, amelyeket javasoltak, nagyon különböző természetűek. Részben formális módosításokról van szó, például itt van az új szerződés, másrészt azonban tartalmi kérdésekről is szó esik. Lényegében itt a rendelet megvalósításáról van szó, a gyakorlatba való átültetéséről nem csak a hiány vonatkozásában, hanem az államadóság tekintetében is. Ez azt jelenti, hogy a stabilitási és növekedési paktumot hozzáigazítjuk a jelenlegi körülményekhez. Ez vonatkozik a hiányra, költségvetési hiányra és az azzal kapcsolatos korlátozásokra, másrészt pedig változásokat tervezünk a megfelelő információ áramlásra vonatkozóan, ami a költségvetési hiányt illeti az egyes tagállamok tekintetében. Hogyha például az államadóság a GDP 60%-a fölött van, akkor a tagállamoknak nyilvánvalóan intézkedéseket kell fogadatosítaniuk a csökkentés érdekében. Ez a csökkenés egy bizonyos évi értéket el kell, hogy érjen, annak érdekében, hogy a tagállam ismét ismét a 60%-os küszöb alatt találja magát az államadóság tekintetében. Hogyha egy túlzott hiány eljárást kell bevezetni, akkor természetesen az adott tagállam adósság szintjét is figyelembe vesszük, ahol a releváns tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek befolyásolják az adósság szintet. A nominális értéket is figyelembe kell venni. A strukturális szerkezeti kockázatokkal együtt mindezen kérdésköröket különösen hangsúlyozza a parlament a stabilitási paktumon belül. Fontos megvizsgálni, hogy ez elegendő-e, és fontos megvizsgálni, hogy a növekedést is megfelelően szemügyre veszik-e. Ez egy alapvető kérdés, hogy a növekedésre is kiterjed-e a dokumentum. Köszönöm, folyó képviselő. Most Ferrer asszony kapja meg a szót. Ferreira asszony, aki a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséről szól. Köszönöm szépen. Az előttem szólók már kiemelték azt, hogy mennyire fontos hogy a parlament szerepe még inkább nyilvánvalóvá váljon, nem csak az intézményes szerepre gondolok, hanem arra is, hogy a négy tárgyalandó dokumentumban a parlamentnek jogalkotási szerepe is van, és ezt nyilvánvalóvá kell tenni. Az, amiről itt szó van, Arról nem lehet dönteni a parlament hozzájárulása nélkül. Egy további szempont, amit szintén említettek már a többiek, a következő. Mint ahogy a más kérdéskörökben is, úgy itt is nagyon fontos, hogy a parlament egy világos, közös álláspontot foglaljon el, függetlenül a nézeteltérésektől, amelyek természetesen léteznek a politikai irányvonalak mentén, de úgy gondolom, hogy mégis sikerülni fog ismét egy világos, közös álláspontot meghatározni, amely az Európai Unió érdekeit és az állampolgárok érdekeit is szolgálja. Most rátérek az arra dokumentumra, ahol én voltam a jelentéstevő. Ez összefügg egy másik jelentéssel, amely szintén az együttdöntési eljárás alá esik. Itt az euróvezeten belüli kiigazításra vonatkozó végrehajtási intézkedésekről van szó, Karl Haglund ennek a jelentéstevője. Ez azt jelenti, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságokat nem tekinthetjük függetlenül a, attól a szankció rendszertől, amely abban a jelentésben szerepel, amelynek Karl Haglund a jelentéstevője. Ez egy egészen új téma, és ez tulajdonképpen a különbség ahhoz viszonyítva, amit Diego Feo elmondott a stabilitás és növekedési paktummal kapcsolatosan. Ott fel, felülvizsgálták a paktumot, most kiegészítik, kiszélesítik az államadóság kontrolljára vonatkozóan, és ezzel kapcsolatos szankciókra vonatkozóan. Az én jelentésem esetében arról van szó, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságokat nyomon követjük, amelyeket az egyes tagállamok nemzetgazdaságai felmutatnak. Karl Haglund esetében pedig szó van a megvalósítás végrehajtási intézkedésekről az imént említett egyensúlytalanságok esetén. Az eddigi helyzet a következőképpen festett, voltak különböző ajánlások, bizonyos intézmények, bizonyos szövegei utaltak arra, hogy szükség van egy széles gazdasági iránymutatások mellett a további jogalkotásra. Az eurócsoport döntött arról, hogy fokozottan figyelemmel kísérje, kísérje a versenyképességet az euróvezeten belül. 2010-ben az Európai Tanács azt kérte, hogy hatékonyabb felügyeletet valósítsanak meg, ami a feszültségeket illeti. A parlament elkészítette a Fejó és a Perez jelentést, és ezekre a nagy makrogazdaság egyensúlytalanságokra összpontosított, és azt kérte, hogy még egyszer vizsgálják meg azokat a forrásokat, amelyek előidézik ezeket az egyensúlytalanságokat. Ide tartozik a foglalkoztatás kérdése, a munkanélküliséggel kapcsolatos mutatók, ezeket mind be kellene vonni a nominális makrogazdasági változók vizsgálatába. Ezek releváns kérdések ebből a szempontból, mind a fejó, mind a beresz jelentés tekintetében. A jelen jelentésben szeretnénk azt tisztázni, hogy mit is jelentenek a makrogazdasági egyensúlytalanságok. A bizottság javaslata egy későbbi fázisra utal, ahol aztán világosan meg kell fogalmazni, hogy mik is ezek az egyensúlytalanságok. Egy eredménytáblát, scoreboardot szeretnének létrehozni, amely bizonyos mutatókat tartalmaz, de ezeket nem nevezi meg a bizottság. A parlament már többször is kérte, hogy itt szerepeljen a foglalkoztatás, a munkanélküliség, a szegénység és más mutatók. A bizottság azonban még kivár, és azt szeretné, hogy ezek később kerüljenek be az egyes indikátorok mutatók listájára. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érzékeny és nagyon fontos kérdés. A parlamentnek foglalkoznia kell ezzel. Felmerül annak a problémája is, hogy hogyan lehet gyorsan áttérni egy olyan listára, amely a további végrehajtási intézkedéseket tartalmazza, tehát azon túlmenően, ami a, amit a stabilitási és növekedési paktum tartalmaz. Ennek koherensnek kell lennie tekintettel a teljes csomagra, illetve minden egyes tagállamra. Ez a következő kérdés tulajdonképpen, amelyet itt megvitatunk. Azt hiszem, hogy Kár kolléga a Köszönöm szépen, áttérünk a következő jelentéssel, a költségvetési felügyelet euróvezetbeli eredményes érvényesítése Szilvi Gulát. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Nagyon örülök annak, hogy ma első eszmecserét folytatunk ebben a témában. Azt hiszem, hogy ez minden képviselőt érdekel, nem csak itt az ekonom belül, hanem ezen túlmenően. Nagyon nagy a felelősségünk ebben a kérdésben. Figyelnek bennünket a piacok és az állampolgárok is, talán fordított sorrendben, hiszen a polgárok nagyon-nagyon pontosan nyomon követik a munkánkat, és nem szabad hibákat elkövetnünk, a rendszert javítani kell. A bizottság javaslatai jó irányba mutatnak, nagyon érdekes munkát és nagyon jó munkát végzett a bizottság, különösképpen azért, mert a bizottság a fegyelem problémájára is utal, és hangsúlyozza, hogy fontos felelősséget vállalni ebben a tekintetben. Eliza utalt arra, hogy itt ezen túlmenően is szó esik a makrogazdasági egyensúlytalanságokról. Karin és Diego utaltak a szakbizottság előzetes munkájára is. Ez mind igaz, mégis szeretném elmondani, hogy amikor létrehoztuk az eurót, akkor nem gondoltunk arra, hogy ez a rendszer tovább fennáll. Most vannak olyan kormányok, amelyek azt mondják, hogy szeretnénk olyas valamit folytatni, amit eredetileg csak egy bizonyos időszakra terveztek. Jó ez, vagy sem? Nagyon fontos feltennünk ezt a kérdést. Itt csak egy bizonyos témakörön belül érvelünk, vagy szeretnénk az egészet kiegészíteni, kiterjeszteni egy szélesebb témakörre. Nem szabad megtévesztenünk az állampolgárokat. Nem tudunk egy politikai címkét ragasztani olyasmire, ami tulajdonképpen csak egy koordinációs folyamat volt, nevezetesen a nemzeti költségvetési intézkedése koordinációja. Mindig fontos látni, hogy itt arról van szó, hogy automatikus döntések születnek, vagy önkényes döntések. Tulajdonképpen senki sem szeretne automatikus szabályozást létrehozni. Politikusok vagyunk, mindig nagyon óvatosan, érzékenyen kell eljárnunk, de sokszor az a benyomás keletkezhet, hogy a politikusok nem is akarják mindezt megvalósítani. Ha meg akarunk maradni a koordinációnál, akkor több automatizmusra van szükség, és ezt fontos világosá tenni. Nem azért akarunk több automatizmust létrehozni, mert az ízlésünk ezt követeli meg, hanem mert az egyik előfeltételezi a másikat. És akkor ebben az esetben el kell fogadnunk a rendszer határait is, és a közösségi módszert a lehetőségekhez mérten a legjobban, leginkább kihasználni. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságnak szeretnénk szélesebb hatásköröket biztosítani az általános érdekek követése érdekében. Egy következő kérdés a demokratikus legitimáció kérdése a döntések tekintetében. A több automatizmus és a fegyelem kérdése tekintetében politikai és szociális döntésekről van szó, amelyek nagyon nagy horderejűek. Szeretném felvetni először is a demokrácia és a legitimáció kérdéseit két szinten. Ma és a következendő hetekben Eliza már utalt erre, arról lesz szó, hogy az állampolgároknak, újságíróknak világossá tegyük, hogy nem csak egy munkacsoportról van szó, amely zárt ajtók mögött ülésezik, nem csak arról van szó, hogy két tagállam egymás között megegyezik, itt egy parlament munkájáról van szó, ahol egy nyilvános vitáról van szó, mindenki elmondhatja, hogy mit szeretne, konfrontálódhatnak a képviselők, és az összes politikai irány szót emelhet. Nem Brüsszel határoz meg bizonyos előírásokat, hanem az európai képviselők vitáznak és részt vesznek a döntésekben. Létezik egy másik, hosszabb távú kérdés is, szükség van-e egy nyilvános vitára ezekben a kérdésekben. A bizottság érdekes javaslatokat tett, de felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egy nyilvános konzultációs eljárásra. Nincs is egy B-tervem, E tekintetben nagyon fontos lenne, hogy nyilvánosan beszéljünk arról, hogy esetleg megadjuk mindenkinek a lehetőséget, hogy észrevételeket tegyen. Szükség van egy határokon átévelő vitára, vagy pedig átengedjük a populista médiának más országokban, hogy megleckésztessenek másokat. Nagyon jól emlékszem a Papandróval folytatott vitára, megérthettük az ő országa, Görögország eh, álláspontját, hogy ezt a demokratikus vetületet nem vesszük figyelembe, akkor attól tartok, hogy a rendszer károsul, főként a média által, aki azt mondja majd, hogy Brüsszel ismét előírásokat fogalmaz meg. Követik ezt a technikai kérdések politikai döntésekkel, ezek nagyon szorosan összefüggnek egymással. A bizottság azt javasolja, hogy többséggel máshogy olyan szavazanak, minősített többséggel szavazzanak annak érdekében, hogy a bizottság javaslatát elutasítsák. Ez esetleg egy jó alternatíva, de mik a makrogazdasági indikátorok, mutatók. Fontos ezzel foglalkozni, de ezen túlmenően más koncepciós jellegű előmunkálatokra van szükség. Az én felelősségem a szankciók kérdéskörének megvizsgálása. 0,2%-a a GDP-nek ez az érték, amit amit javasoltak, de ezzel kapcsolatosan hatásvizsgálatot kellene folytatni. Aztán itt van a 2020-as európai stratégia, összefüggést kell teremteni a költségvetési szankciók között, valamint a pozitív dimenzió között, ami növekedést hozhat Európa számára. Ezt azt hiszem szintén meg kellene vizsgálnunk, hozzá kellene vennünk a vizsgált kérdésekhez. Annak érdekében, hogy hiteles legyen az, amit végül itt elhatározunk. Köszönöm szépen, akkor eh, menjünk eh, tovább. Háglund úrra. A túlzott makrogazdaság egyensúlytalanságoknak az euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedések. Köszönöm szépen. Ennek a először is engedje meg, hogy általánosságban eh, elmondjam, hogy pozitívan állok a bizottság javaslatához. Ez egy ambiciózus program. Ugyanakkor persze sok időt szántunk annak a megvitatására, hogy a tanácsnak mi volt erről a véleménye. Volt is ezzel kapcsolatosan munkacsoport, a tagállamok és a tanács dolgozott ezen, és néhány pont belül lesznek a megbeszélések. Nagyon fontos éppen emiatt, hogy egy ambiciózus megközelítést alkalmazunk a parlamentben, de egy hangon beszéljünk, egységesek legyünk, hiszen különben um, nem fogjuk tudni átvinni az akaratunkat, hogyha nem tudunk széles támogatást biztosítani mögé. Egy másik nagy kihívás az természetesen az a szűk időkeret, amely rendelkezésünkre áll. És valószínűleg minden egyes tagnak a parlamentben véleménye van erről. Éppen ezért nagyon nagy kihívás ez a téma, hiszen például a pénzügyi felügyelet az sokkal technikai kérdés, ezért azzal nem foglalkozik mindenki, viszont ennek a kérdésnek, ez nem annyira technikai éppen, ezért mindenkinek van hozzá véleménye. Úgyhogy nem um, rendkívül nehéz lesz mindenkinek a véleményét persze figyelembe venni. Amikor ennek a kérdésnek az elemzését megkezdjük, és a teljes csomagon elkezdünk dolgozni, és figyelembe vesszük az alternatívákat a bizottsági javaslathoz, ugye akkor különböző lehetőségeink vannak, ugye, hiszen egyfelől föl lehet higítani persze, amit a bizottság javasol. Az Európai Központi Banknak nagyon világos és szilárd az álláspontja, én pedig úgy ítélem meg, hogy az európai polgárok, különösen az euróövezetben élők azt várják tőlünk, hogy ambiciózus tervekkel álljunk elő. És ez vonatkozik arra is, hogy a pénzügyi piacok szempontjából is szilárdálásmódot kell kidolgoznunk. Tehát fontos, hogy jó legyen az együttműködésünk. Mm, volt már két nagyon jó megbeszélésünk az előadókkal, ahol értelmes vitákat folytattunk, biztos vagyok benne, hogy jó esélyünk van arra, hogy eh, parlamenti döntésre jussunk. Ami viszont eh, aggodalomra ad vagy nem is, hogy nem is aggodalomra ad de legalábbis nagy kihívás, az az, hogy a nemzeti parlamenteknek is nagyon határozott álláspontjuk van erről a kérdésről, ami természetes, ugyanakkor tovább nyoma, további nyomást gyakorol ránk. Továbbá az is, hogy eh, a jogi aspektusokat eh, is figyelembe kell venni. Kaptam néhány megjegyzést a e tekintetben, a, a tekintetben, hogy a bizottsági javaslat az nem feltétlenül eh, áll összhangban minden egyes szerződéssel. Én magam nem vagyok nagy szakértő ezeknek a szerződéseknek, de, mind, de ezt ki kell majd elemeznünk, és biztosak kell mennünk a tekintetben, hogy amit javaslunk, az a megfelelő jelenleg érvényben lévő szerződéseknek megfelel. Ha szükséges, akkor Persze lehet a szerződéseket módosítani, de azért ez nem tartozik szigorúan a csomag keretébe. Végül pedig a csomag egészét tekintve egymástól függő helyzetben vagyunk. Tehát én úgy érzem, hogy tudnom kell, hogy Mrs. Ferreira például mit csinál, anélkül nem megy az együttműködés, hogyha nem tudjuk egymásról, hogy mit teszünk. A szankciók miatt is pontosan oda kell figyelnünk arra, hogy koherens megközelítést alkalmazunk, végül pedig mindez olyan helyzethez vezet, amikor ö, álláspontot kell kialakítanunk a, a, az egyes mutatók minőségéről, mennyiségéről. Ö, fontos, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, hogy egy nyelven beszéljünk, és azt hiszem, hogy aztán a legnagyobb kihívás ebben a csomagban, hogy, hogy biztosan valóban mindenki ugyanarról beszéljen. tehát, hogy mi is, mondjuk egy, mi is a makroökonomiai, vagy a makrogazdasági egyensúlytalanság, ez is egy olyan dolog, amiben meg kell egyezni, és biztos, hogy mindenkinek ebben egyet kell értenie, de hát a széles támogatottság szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk, úgyhogy ezt szeretném volna elmondani. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Végül Ford asszony következik, aki a tagállamok költségvetési keretére vonatkozó követelményeknek az előadója. Köszönöm. Igen, azt hiszem, hogy ez a kiindulási pontja minden másnak, hiszen ebből következően generálnak, hogy generáltak a tagállamok adatokat, amelyeket aztán megosztanak a többi taggal, illetve a, a közzel. És fontos, hogy ezek a pontos és elérhető adatok legyenek, amelyek tükrözik a jelenlegi helyzetet. Úgyhogy látom azt, hogy nagyon fontos, hogy javítsuk a, a közadatoknak az elérhetőségét, azoknak a minőségét és pontosságát. Különösen az Egyesült Királyságban is ez fontos volt, átláthatónak kell lennie mindennek. A bizottság hozzátette ez néhány dolgot, például a, a különböző kötelezettségekkel kapcsolatosan a kollégáim véleménye az, hogy több nyilvánosan elérhető adatra lenne szüksége tekintetben. Azt is elmondtuk a jelentésben, hogy figyelembe kell venni, hogy az egyes országok különbözőek, nem mindig lehet egy, egy személyre szabott egyen megoldást alkalmazni az összes tagállam esetében. Az ezzel kapcsolatos munkacsoport egy kétszintű megközelítést javasolt. Az egyik szint az az, amely egy minimum adatmennyiség, amelyet biztosítani kell, a minimum standardek a, a költségvetési keret elszámolásával kapcsolatosan. Ezt mindenkinek alkalmaznia kellene. És akkor utána lenne egy második szint. Ez lenne tehát a kiinduló pont, erről kellene kicsit többet megtudni. A második dolog, amit elmondtunk a feljelentésben, az az, hogy kétszintű felügyeletre van szükség. Az egyik az az, az hogy megné, megnézze és biztosítsa, hogy a dolgok a megfelelő módon ö, folynak-e, illetve amennyiben nem, akkor egy magasabb szintű ö, ö, felügyeletre van szükség. Van egy ezzel kapcsolatos idézet, ami, ami tetszik, ami George Bernard Shaw-tól uh, jön, um, amely uh, azt mondja, hogy ha a világ összes közgazdászát uh, fejtől láptól elhelyeznénk, még akkor sem uh, jutnánk a vég, után konklúzióra, akkor sem zárulna be a kör, úgymond. Tehát, és most lehet tudni, hogy a bizottság, a, az IMF, vagy, vagy, vagy ki uh, legyen az, akit még ide bevonjunk. Természetesen az IMF bizonyára nagyon fontos szerepet játszhatna a felügyeletnek a magasabb szintjén. Az egyes tagállamoknak a saját saját költségvetését ellenőrizni kell, és az IMF megközelítése sem feltétlenül esik egybe a bizottságéval, de amennyiben a bizottság is nem világos, akkor el kell magyarázni, hogy pontosan miről is van szó. Másik fontos dolog, amit a közvélemény számára fel kell ajánlanunk, az az, hogy a tagállamoknak átlátható és elérhető módon három éves előre, előjelezéseket kellene biztosítani a költségvetésükről, és az EU-nak kellene itt jó példával előjárni, előjárnia hiszen ugye a EU polgárok sem tudják feltétlenül, hogy pontosan hol megy a pénzük. És mivel a mi EU-n belüli költségvetésünk jóval nagyobb, mint legalább egy tucatnyi kis tagállamnak, ezért fontos, hogy, hogy amit mi szabályként kitűzünk mások számára, azt saját magunk is tartsuk be. Egy másik nagy kérdés volt, amiről vitáztunk a frakciónkban, az az, hogy a szankciók hogyan működhetnek, vagy működnének. Ha pedig nem működnek, akkor az azt jelenti-e, hogy valami fajta hiteles válság határozatra van szükség. Itt az a, az a vélemény, az a véleményünk, hogy, hogy amikor a piac, a piac mond csődöt úgymond, akkor nem mindig az adófizetők legyenek azok, akik teljes mértékben viselik a költségeit, hanem a piac is igenis részesedjen ennek az árából. Tehát megértem, hogy esetleg ez nem feltétlenül van összhangban az eredeti hat dokumentummal, de a következő vitán ezt is érdemes lenne figyelembe venni. Köszönöm. Jó, akkor a vita struktúrálásának érdekében, és próbáljuk meg ezt minél egyszerűbbé tenni, vannak árnyékelődők, akik már beszéltek. Most azt fogjuk tenni, ahogy azt már ugye önök, ön is mondta, hogy eddig három árnyékadó ezt szólni kíván, ha jól értem. Ezért Langen úr, magának mindig jobb ötlete van, de én vagyok, a, én vagyok az elnök, ha jól tudom. Jó, tehát itt van három árnyékelődő, aki már akart beszélni, van, van három másik tag, aki szeretne, szeretne szólni, őket hozzáadjuk, és persze jó lenne, kedves kollégák, hogyha valaki árnyékelőadó egy adott jelentésben, akkor azt a megjegyzést konkrétan ahhoz az előadóhoz intézze, aki ezt, aki ezt elővezette. Kezdjük tehát el, itt egy komplex struktúra van. Gigó úr szeretne beszélni először egy percre. Két, két perc. Na, az árnyékadóknak két percet adok. Kigold úr, akkor kezdje meg. De hogyha nem akar, vagy hogyha Lambert úrnak akarjától az idejét, azt is megteheti. Nem, de most én először az árnyék előadóknak adom meg a szót, és ön nincs rajta a listámon. Megváltoztatta a listát? Nem, én mind a hatnak a, a, az árnyék előadója vagyok. Igen, de nincs, nem, nincs rajta a listámon, sajnálom. Jó. Lambert szó, tessék kezdeni. Nem csinálunk ebből ügyet. Köszönöm szépen. Jó. Akkor szeretném a kezdeni, hogy rendkívül meglepett eh, az a annak a, a megfontolásnak a hiánya, amely a tanács mutatott. Nem szeretnék eh, intézmény közötti háborút indítani, de azért azt jeleznünk kell, hogy ha azt szeretnénk, hogy meghallgassanak bennünket, akkor egységesen kell fellépnünk. És amit a, a fejl jelentésben megtettünk, és ott azt az irányt követtük, amit az előadó javasolt. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy a, a zöldek is ezzel egyetértenek. Ez meg, meglehetősen politikai ügy, Úgyhogy az összes frakció részéről oda kell erre figyelni, azért, hogy nehogy beleessünk ebbe a csapdába, és megfelelő outputot tudjunk kreálni. Három megjegyzésem lenne a csomaghoz teljes egészében. Egy. Hogyha azt szeretnénk, hogy a szabályokat betartsák, akkor szükség van szankcióra, ez nem is kérdés. A azok a szabályok, amelyek nem járnak szankcióval, nem is igazi szabályok. Ugyanakkor értelmes szabályokra van szükségünk, és az probléma lehet, hogy a jelenlegi formájukban ezek prociklikusak. Például, ha megfigyeljük azt a szabály, jogszabályt, amely az adóság csökkentésére irányul, ha megnézzük azt, hogy hány ország van körülbelül 100% körüli GDP arányos adósággal, akkor az őket arra, arra késztetné, hogy 5%-os éves szuficitet érjenek el, hogy fel, felhozzák magukat. Kérdés, hogy ez szerintünk realisztikus-e? Ha nem, akkor hogyan lehetne egy jobb konvergencia pályát javasolni? Kettő. A parlament a, a büntetés és jutalmazás megközelítését szerette volna alkalmazni, és láttuk azt, hogy a bizottság javaslatában csak inkább a korbács és kevéssé a a, a jutalom, jutalom megtalálható. Nem mondtuk tehát el, hogy pontosan mit várunk tőlük jó időkben. Tehát csak inkább a rossz időkre van felszé, felkészülve, és én most nem szeretnék konkrét megoldási javaslatokba bele menni, de konkrétan oda kell erre figyelni. Harmadik gondolat. A bizottság némi csalódással adott okot, amikor megkaptuk a bizottság közleményét késő tavasszal, akkor ugye utaltak a makroekonomiai egyensúlytalanságokra, és jó néhány olyan mutatótnak a, a bevezetését javasolták, amely meglehetősen átfogó volt, de nem volt azért annyira átfogó, hogy ne lehessen kezelni. És ott azt láttuk, hogy vissza követés alkalmaztunk, azt mondtuk, hogy jó, el fogunk gondolkodni rajta, és majd javasol, javaslatokat fogunk tenni. És azt gondolom, hogy sokkal konkrétabbaknak kell lennünk, amikor megmondjuk, hogy milyen indikátorokra, milyen mutatókra van szükségünk, miket szeretnénk látni, azért, hogy a jó dolgokat mérjük, nem csak a deficitet, nem csak a, a, az államadóságot, hanem a magánszféra adósságát is például mérni kellene, és például a negatív környezeti externáliáktól való függőséget is ide kell venni. Arra is szeretnék reagálni, ami elhangzott az a kapcsolatban, hogy, hogy a polgárainkat elvesztjük. Valóban a polgáraink elvesztése komoly veszély és fenyegetés. És ez nem csak populista pártok mondják, ez, ez, ezt teljesen normális kormányoknak a véleménye is. Ezt a saját pártom nevében is tudom mondani. Hogyha viszont ezt akarjuk ezt akarjuk figyelembe venni, akkor be kell vonni a parlamentet nem csak a jogszabályalkotásba, hanem a teljes folyamatába annak, hogy ezeket a gazdasági kormányzati intézkedéseket megvalósítjuk. Mert transzparenciára van szükségünk, és csak így lehet a, a polgárokat bevonni ebbe a rendszerbe, és a tagállami kormányok az is fontos, hogy ne két irányba beszéljenek, mert amikor lehet, hogy zárt ajtók mögött azt mondják, hogy fekete, és amikor visszamennek az országba, akkor meg azt mondják, hogy hát igen, ezek a csúnya, fél, csúnya fiúk itt és itt ezt mondják. Tehát nem egységes az, ami kifele megy. Továbbá, a pozitív EU 2020-as stratégia között, illetve a gazdaságpolitikai irányítási stratégiák között összefüggést, kapcsolatot kell teremteni. teremteni. Ezt, akartam, ezt akartam mondani, hosszú voltam, de ö, minden ö, mind a hathoz hozzászólt. Enzős Lángen úr úgy érzem, hogy maga akar helyettem itt elnökölni. Engedje meg, hogy a, a korábban Lambert úr mind a hathoz hozzászólt, ezért kapott ennyi időt, különben helyet cserélhetünk, hogyha mindig bele akar szólni Langen úr. Elést, igen, én jól viselkedtem, befejeztem a mondatomat. Jó, lista. Folytatjuk a listát. Megmondom, hogy ki fog hozzászólás szót kapni. Mr. Sakuna, Karenc úr. Mr. Gigold, Mrs. Swinburne, Mr. Handel, Mr. Chuntis and Mr. Juan Nob, all of whom are our shadow. Ők mind árnyékelőadók, és Schmidt úr, ön tag, akinek egyébként szerintem van joga hozzászólni, ön is rajta van a listán, Luling asszonyjal együtt. Úgyhogy szeretném mindenkit megkérni arra, hogy nyugodjon meg, ne, ne legyen túl, is túlságosan izgatott, nyilvánvalóan meg fogok próbálni mindenkinek szót adni, de először az árnyékadóknak kell hozzászólnia, és hogyha valakinek több időre van szüksége, akkor visszatérhetünk, és a raportőrök válaszolhatnak. De rugalmas vagyok, mert tudom, hogy van, aki mind a hatban árnyékadós, akkor nem három percet fogok neki adni összesen. Slavuna úr, tessék. Fine, thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm szépen. Meg... egyetértek részben azokkal, amelyek itt előbb elhangzottak. A második gondolatot is osztjuk, amikor is ugye némi óvatosságra átgondoltságra van szükségünk. Oda kell figyelni arra, hogy a szakértők mit mondanak, az érintettek mit mondanak. Nem szabad belerohanni egy irányvonalban gyorsan elsietve döntéseket hozni. Elméletben egyetértünk abban, hogy a szabályok és a szankciók együtt járhatnak. Persze csak akkor, ha a szabályoknak értelmük is van Először is az euróövezetről beszéljünk. Abban egyetértettünk, hogy a közös ö, ö, fizetőeszköz kritériumok nem ugyanazok, mint az Egyesült Államokban. Ehelyett a növekedési és stabilitási paktumot hoztuk létre, és azt várjuk az országoktól, hogy prudenciát mutassanak ö, nehéz időkben is. Nem igazán ne, nem nevezhetnénk ezt szankciónak, de hogyha egy tagállam az euró övezetbe eh, már bekerült, eh, az, e az e RM2 rendszerben két évig tartózkodott, ott már úgymond át kellett menni egy vizsgán. Ez tehát már egyfajta szankció volt. Ha valaki ugye nem, nem eh, volt benne ebben a sávban, akkor, akkor már nem is lehetett alkalmas arra, hogy az euró bevezesse, és innentől kezdve viszont azt várjuk tőlük, hogy megtartsák azt, amit elértek az e RM 2 periódusban töltött idő alatt. Nyilván senki nem beszélt arról, hogy, hogy nem lát, láttuk azt előre, hogy mi lesz akkor, hogyha a pénzügyi válság bekövetkezik, és különböző mentőcsomagokat kell meg stimuláló gazdaság növelő segítő csomagokat kell elfogadni. Tehát egy olyan esemény után, amely számos ország számára azt jelentette, hogy nagyon sok adósságot kellett felvenniük az előbb említett okokból, tehát mentőcsomagok, stb. Tehát még a szabályok strukturális változtatásokat céloztak, addig mi most olyan eseményekről beszélünk, amelyek jó néhány éve nem fordultak elő. Tehát valakinek meg kell magyaráznia nekünk, hogy ez a sok bonyolult formula hogyan alakult ki egyáltalán, miért így működnek, ahogy működnek. És olyan országokra fogják őket alkalmazni, amelyek, mint mondtam, csak azért vették fel az adóságot, mert erre úgymond szükségük volt. És akkor be is fejezem, köszönöm. Thank you. Uh, Mr. Karenz. Köszönöm, Karenz úr. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék jelentőstevőként már tettem megjegyzést a költségvetési keretek tekintetében, de volna most egy általánosabb észrevételem. Minden tagállamban más-más makrogazdasági és költségvetési helyzet áll fent a krízis előtt, állt fenn a krízis előtt, és a krízis után a közkéz eladósodása, a lakosság eladósodása, a kereskedelmi mérleg, a termelékenységi mutatók, a munkanélküliség, mind-mind más mutatók voltak az egyes országokban. A pénzügyi válság ugyanúgy gyűrűzött be, vagy csapott le minden tagállamra, de mégis más kihatással volt. Arra kell gondolnunk nekünk, politikusokként, hogy az európai állampolgároknak épp úgy világosan kell látniuk, mint a pénzpiacoknak is, hogy mi történik. Hiszen, hogyha a polgárok keré, körében nő a bizonytalanság, akkor a pénzpiacok megbüntetnek bennünket azáltal, hogy drágábbá teszik mondjuk az államnak nyújtandó hiteleket. Ezért fontos, hogy teljesen világos iránymutatásokkal éljünk arról is, hogy melyek a szankciók. Hogy megmutassuk, hogy a szankciók igenis képesek lesznek szankcionálni, képesek lesznek fenyegetni, büntetni, és így nyerhetjük csak vissza az állampolgárok és a pénzpiacok bizalmát. Lettországot, az én hazámat nagyon súlyosan érintette a krízis. A kormányunk és a miniszterelnök mindig őszintén megmondták, hogy hol rejlik a nehézség, és bevezettek egy szigorítási, egy gazdasági csomagot. És ennek eredményeként a takarékossági intézkedések elfogadásra kerültek, a gazdaság megerősödött, és a múlt vál, legutolsó választásokon a takarékossági politika támogatásaképpen hatalmas többséggel választották meg újra miniszterelnököt. Azt hiszem tehát, hogy érdemes őszintének lenni a lakossággal, nem szabad, hogy féljünk az őszintett szótól. Mondom, az én országom esetében az őszinteség nem azt jelentett, hogy a politikus megszűnt politikusnak lenni, hanem sokkal inkább megerősödött. Fajú úr nevében Dorfman úr szólal fel. Igen, köszönöm szépen, mondja Fajó úr, Dorfman kollega nevében szólalok fel a gazdasági egyensúlytalanságok kérdésében. Az ő az üzbége Európai Parlamenti Vegyes Parlamenti Bizottság ülésén vesz részt. Fontos a makrogazdasági egyensúlytalanságok kiegészítése, és ez a gazdaság irányítási csomag részét képezi. A makrogazdasági egyensúlytalanságok súlyos problémát jelentenek, és ezért a stabilitás és növekedési paktum gazdasági felügyeletén túl való ellenőrzésre van szükségük. Hogyha fennáll a makrogazdasági egyensúlytalanság, akkor ezt megfelelő időben kell jegyezni, az egyensúlytalanságokat mérlegre kell tenni, és megfelelő mechanizmussal kell ezeket jelezni, megakadályozandó, hogy az egyensúlytalanság nőjön a gazdaság különböző területein. A bizottság által javasolt eljárások megfelelő ellenlépést jelentenek majd a tagállamokban, és egy megfelelő akciótervel lehetővé teszik, hogy ellensúlyozzák eh, ezeket az egyensúlytalanságokat, és megakadályozzák a nehéz gazdasági intézkedések bevezetésének szükségességét. Örömmel dolgozom együtt Ferreira asszonyjal és az árnék jelentéstövőkkel azért, hogy a gazdasági irányítás korrektív részének fontos elemét elfogadjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Hübner asszony kapszót. Köszönöm szépen. Én magam is úgy gondolom, hogy ez egy jó csomag, és mindenképpen a csomag magját és lényegét meg kell védenünk. A kiinduló pont számunkra az kell, hogy legyen, hogy az eurózóna már most is és a jövőben is heterogén csoport van és lesz. És ez az egyensúlytalanságok egyik oka, Fontos tehát, hogy a jövőben egy olyan helyzetet hozzunk létre, amelyben a gazdaság irányítás bár még mindig gyenge, de sokkal több eh, egyen kiegyensúlyozást tesz lehetővé, és így kell megőriznünk az eredményeinket. De hát ez egy learning by doing folyamat lesz, azaz míg haladunk, addig tanulunk hozzá. De néhány kételjemet is hangoztatni szeretném. Úgy hiszem, hogy egy olyan rendszerre van szükségünk az ideális esetben, amely nem generál gazdasági egyensúlytalanságokat. Nem tudom bár, hogy ez reális és elérhető -e. Ezért fontos, hogy az epizódikus intervenciók mechanizmusát alakítsuk ki, és figyelembe kell vennünk e rendszer kialakítása során, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amely nincs annyira kiszolgáltatva az egyensúlytalanságoknak, mint a mai, mondom, epizódikus beavatkozásokon működő rendszer. Fontos ugyanakkor, hogy a belső és a külső egyensúlytalanságokat ne válasszuk külön egymástól, hanem ezeket mindig párban fellépőnek, párhuzamos jelenségben megjelenőnek kell látnunk, és a fiskális konszolidáció és a növekedés egymásnak feszülő érdekei között talán jobban tudunk ellavírozni, navigálni, hogyha külső-belső adósság kérdését is megvizsgáljuk. Hasznos volna az is, hogyha arra emlékeztetnénk magunkat, hogy az eurozóna nem csak az egyes individuális tagállamok összessége. Ezért talán a nem megfelelően viselkedő tagállamok számonkérése nem elegendő talán. Vélhetőleg figyelembe kell venni, ugyanakkor, hogy az egyes tagállamok ellen hozott szankciók esetleg a többi tagállamra is negatív kihatással lehetnek. Negyedsorban. A végrehajtás intézkedések elől hogy a csomag vége szól. Nem tudom, hogy hatékonyak-e vagy sem, és a hatékonyságuk az egész rendszer kialakításától függ, attól, hogy jól megértsük az egyensúlytalanságot, értsük, milyen okokra vezethető vissza, ez pedig feltételezi a megbízható statisztikai adatok rendelkezésre állását. Azaz tehát úgy gondolom, hogy a rendszer kialakításakor mindig szólni kell a statisztikai adatokról. Azután a rendelettervezet, a végrehajtási rendelettervezet negyedik cikke, amely a büntetésekről szól. Nos, már régen is kétkedtem, és most sem vagyok biztos benne, hogy ezt a megoldást mi igazolja. Politikai szavazáson alapszik ez, és látni kell, hogy a politikai irányoltságú szavazás mindig szubjektív. nem értem a dolog logikáját, hiszen objektív értékeket sért meg a tagállam. Miért kell tehát politikai hangulatú döntést hozni? A múltban megtapasztalhattuk, hogy ha a definíció nem áll biztos lábakon, akkor nagyon nagy kárt okozhatunk ezzel, és voltak éppen a helyzetben védelem nélkül maradunk. A büntetés további szempontja az implicit implicit morális veszély, erről a négyes cikk szól. Mit is mond a négyes cikk? Azt mondja, hogy azok a tagállamok, akik nem sérték meg a szabályokat, szavaznak arról, hogy az objektív referencia értéket megsértette valaki vagy sem, ezek után pedig begyűjtik a bírságokat, és maguk között osztják ki a bírságot. Hát lehet, hogy ez jól van így, de őszintén szólva, a morális veszélyre nagyon érzékenyek vagyunk, és hát igazán kíváncsi volnék, hogy milyen érdeket sért ez a büntetési rendszer a tanácson belül, és ezt nem egészen értem. Köszönöm szépen. Gigold úr, parancsoljon. Csak nagyon röviden. Úgy hiszem, hogy a e csomagban az a felelősség háróránk, hogy a gazdasági feltételeket megfelelően használjuk ki. És a tanács meglehetősen vitatható módon, de még itt a szakbizottságban is meglehetősen vitatható módon gondolkozunk túlon túl is politikai szempontból, és nem gazdasági szempontból. Figyelembe véve például a különböző frakciók által a módban hozott döntéseket, amelyeket szintén így hoztak meg megjelenik ez a szankciókról szóló vitában, aztán a határozathozatal rendszerében és az egyensúlytalanságok rendszerében. Az egész csomag kiinduló pontja az kell, hogy legyen, hogy elismerjük annak a szükségét, hogy a krízisben szerzett tapasztalatok után jobban koordináljuk gazdaságunkat. Nem a meglévő vagy nem meglévő egyensúlytalanságok ellen lépünk föl, hanem a lehetséges egyensúlytalanságok ellen, és éppen ezért megfelelő konszenzust kell kialakítani, amely egyébként a folyó jelentésben már körvonalazódott, arra, hogy az új szabályok mindenre kiterjedők legyenek, és a megélt krízis tapasztalatait is ötvözzék, úgy, hogy kötelezőek legyenek. Kötelezőek mindkét fél számára persze egy, illetve mindkét oldal számára. Tehát az egyensúlytalanság, illetve az adósság és a deficit tekintetében is legyenek igazak és kötelezőek. A legnagyobb kockázat az eurozónában a deflációs politika, míg mások a költségüket inflatórikusan kezelik, és ilyen módon ez az olló egyre jobban szétnyílik. Tehát nem csak a versenyképessége kérdésével állunk szemben, hanem azt is látjuk, hogy a nyers anyagok bub árai buborékot képeznek eh, illetve maguk eh, a különböző eh, aktíva, aktíva oldalon is buborékok keletkezhetnek, ez pedig veszélyezteti a piacok működését. Nagyon fontos ezért, hogy mindkét oldal területén szigorú szabályokat érvényesítsünk. Másodszorban. Nagyon fontos, hogy nem várhatjuk el, hogy az országok takarékossági intézkedéseket, csomagokat fogadjanak el, amelyek prociklikus, deflatórikus változásokhoz fognak vezetni. Svédországban, amikor a gazdaságot gatyába rázták, úgymond, Láthattuk, hogy ez sikeres lehet az takarékossági csomag, hiszen például ebben az esetben az, erős, az exportok erősödnek meg azáltal, hogy a, a fizetőeszköz árfolyamát alakítják, de hát ezt ugye az Eurózóna nem teheti meg egészében és a küszöb, hogyha 60 százalék, akkor egy közös deflatórikus fejleménnyel állunk szemben, hogyha mondom, a szabályokat nem alkalmazunk megfelelően. Nem a magas eladósodás mellett érvelek persze, de kritikus jelentősége van, hogy a gazdasági feltételeket megfelelő működtessük, hiszen a legszebb politikai szabály sem segíthet, mi több komoly gazdasági problémához vezethet, ha azt nem tesszük meg. Végezetül pedig. Úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni az újabb bélautokat, amikor a, a állam kisegíti az adósokat. Egyetértek Viki Forddal és a német állammal. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó volna, hogyha a parlamentünk a cél elérését szolgáló javaslatokkal élne, úgy, hogy ne kelljen az európai szerződést módosítani. Például a kormány kötvényekre gondolok. Hogyha a kormány, kötvény, a kormány kötvények kibocsátására egy határozati eljárásban lehetőség is volna, tehát nem kellene az Európai Unióról szóló szerződést módosítani. Nem biztos, hogy ez a kormánykötvény jelenti a helyes eljárás, de mindenképpen biztosítani kell az adófizetők pénzét, azért, hogy ne a a felelőtlen gazdálkodókat béloljuk át, vagy segítsük ki a bajból. Köszönöm. Swinburne asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok észrevétellel éltek már idáig, éppen ezért az eljárásról szeretnék két megjegyzést tenni, és nem specifikus észrevételeket szeretnék tenni, amelyeket majd elmondok a jelentéstevőknek. Nagyon fontos, az erősebb koordináció és a kooperáció meg kell teremteni ezt a tagállamok között. Ne várjunk a, addig, amíg a javaslatokkal élnek, hiszen a legtöbb fellépést már most el lehet kezdeni. És nem kell kivárnunk a háromoldalú tárgyalások eredményét. Ezen felül ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament jó, semmint hogy gyors eljárást folytasson le, figyelembe vévem, hogy jelenleg alig van ország, amely stabilitás és növekedési paktumban ráháruló szabályokat teljesíteni. Tehát ilyen módon a szankciók sem játszanak fontos szerepet, hiszen ez nem fogja őket jobb útra terelni. Eleve a szankciók ugye a bizottság által elő preventív módszernek tekintetnek. Tehát nem érdemes futni, nem érdemes sietni, látni kell, hogy a tagállamok milyen nehéz helyzetben vannak. Bár azt kérték az Európai Parlamenttől, hogy gyorsan válaszoljunk, de úgy gondolom, hogy inkább alapos munkát kell végezni, megfelelő meghallgatást kell tartani, kellő részvétellel, és így tudunk rátekinteni kívülről is erre a témakörre. Nagyon fontos, hogyha szükség van, akkor kiegészítő jelentéseket is tegyünk, és a mi saját házszabályunkban előírt eljárásokat betartsuk, azért, hogy a trialógus során az általunk felvetett kérdésekben biztosak legyünk, például a komplex gazdasági szabályok tekintetében, és éppen ezért fontos, hogy a különböző administratív támogató osztályok munkáját is bevonjuk. Ami pedig a pénzügyi és gazdasági indikátorok vagy mutatószámok eredményjelző tábláját illeti, nos, a Európai Bizottságnak kell ezt működtetnie, hiszen a tagállamoknak félrehajlik a <clears throat> kezük, vagy maguk felé hajlik a kezük. Éppen ezért egy bizonyos fajta arbitrázsra, egyeztetésre van szükség európai szinten azért, hogy mindenki azonos esélyekkel indulhasson a közös európai pályán. Ekkor támogatható ez a javaslat. Ennyit akartam mondani, aztán a jelentéstevő után még röviden hozzászólnék. Köszönöm, Hendel úr! Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion, die bisher Köszönöm szépen, bizakodóvá tesz a vita, hiszen ideig egy szigorú stabilitás és növekedési paktum eszköz működött, amely drakónikus büntetéseket irányzott elő, és mindig a munkavállalók terhére hozták ezeket a döntéseket, ez tehát a szociális komponens, ugyanakkor pedig a belső piaci keresleti és vásárlóerőt is károsította. Károsítottak ezek az intézkedések. Most a krízisek tapasztalata alapján az emberek elkezdtek gondolkozni, mit lehet tenni. Ám a büntetések, hogyha a büntetéseket rugalmasabbá tesszük, akkor ezeket jobban alkalmazhatóvá is tesszük, de ez ugyanakkor az egész rendszer jellegzetességén nem változtat. Mondok egy példát a büntetőjog területéről. Idáig drákói büntetést szabdultunk ki, mert meg voltunk róla győződve, hogy maguk tehetnek arról, hogy szórják a pénzt, és lehetőségük van mondjuk egy megfelelő költségvetéssel ezt helyettesíteni. A, piac, a pénzpiacok tevékenysége okán, mondjuk Görögországban vagy más tagállamokban és a pénz, pénzügyi krízis okán tudjuk, hogy ez nem így van. Nem csak a tagállam felel. Éppen ezért ezen felül pedig tudjuk, hogy a gazdaságilag erősebb tagállamok a gyengébb tagállamok kárára erősítik a saját versenyképességüket. Ezért remélem, hogy a következő hónapokban differenciáltabb lehetőségeket tudunk felvázolni, Gula és Lamberts kollégák erről beszéltek, a vita még nem érte el ezt a pontot, amikor egy ilyen új intézkedéscsomagot rajzolhatnánk körül, de remélem, hogy ezt elérjük, hiszen a foglalkoztatás, a stabilitás és a szociális Európa kérdései iránt érzékenynek kell lennünk, amely Európának más eszközökre van szükség. Hozok még egyszer egy példát a büntetőjog területéről. Nem az a cél, hogy olyas valakit büntessünk meg, aki alig tehet a saját gazdasági helyzete romlásáért. Sokkal inkább arról van szó, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai államok közössége tud-e segíteni azon tagállamoknak, akik a más tagállamok, vagy a pénzpiacok és a krízis okán nehéz helyzetbe jutottak, tud-e segíteni persze kötelezettségeket előírva, de segíteni, ami a büntetőjog nyelvezetén reszocializációt, semmint büntetést, vagy pedig eh, azonnali kivégzést jelentene. Köszönöm szépen. Huntis úr. Köszönöm szépen. A GUE nevében azt szeretném mondani, hogy bár nem vagyunk árnyes kijelentéstevői ennek a jelentésnek, de azért fontosnak tartjuk a célkitűzést, hogy az Európai Parlament hallassa hangját. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk világosá tenni azt is, hogy itt milyen tartalmi kérdésekről van szó ebben a vitában. A bizottságnak tudomásul kell vennie azt, hogy nem értünk mindennel együtt, amit javasolt. Több ellenőrzésre, felügyeletre, fegyelemre van szükség. Ezt mondták nekünk a bizottság részéről, ez volna a megoldás, most pedig a nem elég nagy a növekedés. Nézzük csak meg, mi történik Görögországban. Ott költségvetési hiányjal küzdik az ország. Gondjaink vannak a gazdasági növekedéssel is, és látható, hogy a kiindulási pont már nem volt megfelelő. Hogyha már kezdettől fogva az ember rossz lóra tesz, akkor egyszerűen nem működhet a dolog. Igaz ez a stabilitás és növekedési paktumra is, igaz ez a nagyobb, erősebb tagállamokra, viszont igaz ez a kisebbek tekintetében is. A stabilitás és növekedési kritériumokat nem tartották be következetesen. Szükség van a fegyelemre, de ahogyan mondtam, hogyha túl nagy fegyelmet gyakorolunk, akkor ez nyilvánvalóan szociális, társadalmi szinten is megfelelő következményekkel jár. Nézzük csak meg Észtországot. Észtországban nagyon nagy volt a költségvetési fegyelem, aminek következményeképpen egy katasztrofális szociális társadalmi helyzet alakult ki az egész országban. Úgy gondolom az Európai Parlamentnek itt nagyon fontos különbséget tennie. Tehát nem egyeztethetünk egyezhetünk be min, mindenbe, amit a bizottság javasol. Azt hiszem, attól tartok, hogy nagyon nehéz idők elé nézünk, és igen, kemény konfrontációra kerül majd sor. Úgy tűnik, számos intézkedés, amit a bizottság javasol, észszerű és használható, de ezek nem hozzák meg a kívánt korrekciót, amire szükségünk van mindig fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mit is jelentenek ezek az intézkedések, hogyha azokat konzekvens módon megvalósítjuk, mit jelentenek az európai állampolgárokra nézve. Azok az intézkedések, amelyekkel kisegítettük a pénzintézetek, ezek masszív tiltakozást váltottak ki az állampolgárok részéről is, minden eset, mindenek előtt Görögországban. És ehhez hozzájöttek a költségvetési kiigazítások, és egyszer csak engedni kellett a pénzintézetek nyomásának, és mégis támogatni kellett őket. Tehát úgy, ahogyan ez eddig zajlott, ez a korrekciós eszköz nem működött megfelelően, kielégítően. Természetesen a szerződések bizonyos változásokat tettek szükségessé, nyilvánvalóan az Európai Unió egész struktúráját is megkívántak változtatni. Nem érthetünk mind azzal együtt, amit ebben a formában a Lisszaboni szerződés szükségesé tesz, és nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a területen. Előfordulhat, hogy a szerződés megvalósításának következményei igen nehéz helyzetbe juttatnak bennünket. Úgy gondolom, pontosan ezért tartalmi kérdésekben más véleményt kellene képviselnünk, és hogyha bizonyos dolgokat nem helyeslünk, akkor ezt világossá kell tennünk a parlament részéről. Alors si euh, il y a une leçon à cette crise, Hogyha tanultunk valamit a válságból, akkor az, az, hogy a makrogazdasági politikát koordinálnunk kell, ez egy jó jel arra, hogy a makro gazdasági egyensúlytalanságokról végre beszélünk. A bizottság a foglalkozott a kereskedelmi mérlegek régió közi különbségeivel, és csak ezzel foglalkozott. A bizottság javaslatokat tesz a probléma megoldására, Ezekről a javaslatokról úgy gondolom vitatkozhatunk, hiszen a makrogazdasági egyensúlytalanságok, amelyekre a bizottság kitér, csak a jéghegy csúcsát képezik. Kétféle makrogazdasági egyensúlytalanság van, amelyre a bizottság nem is fordított figyelmet. Egyrészt a befektetések és a megtakarítások közötti egyensúlytalanság Németországban és Franciaországban például. Ez két nagy fajsúlyú ország, amelyek a GDP 20%-át teszik ki. Ehhez hozzájön még egy másik makrogazdasági egyensúlytalanság, nevezetesen az egyre növekvő jövedelembeli, bevételbeli különbségek azok között, akiknek semmiük sincsen, és azok között, akik módúak. A bizottság által a múlt héten kimondott javaslatok úgy gondolom súlyosbítják az egyensúlytalanságok között három egyensúlytalanságot. Egyrészt a stabilitási paktum restriktív, restriktív intézkedésekhez vezet, ez pedig a fellendülést tulajdonképpen elfolytja, amely egyébként is még csak igen bizonytalan lábakon áll. Másodszor az a bérpolitika, amelyet javasoltak az egyensúlytalanságok felszámolására a kereskedelmi mérleg területén, egy deflációs politikát eredményeznek, ami a belföldi keresletet elfolytja, ami ismét egyfajta visszaeséshez vezethet, aminek következményeként a költségvetési hiány nagyon nagy mértékűre nőne. Az automatikus szankciók vagy félig automatikus szankciók, itt nagyon kicsi a különbség a bizottság javaslatában. Ezt a bizottsági javaslatot az állampolgárok alig ha tudják majd megérteni, és a parlament számára kedvező volna, hogyha mi mindenek előtt Fejó kolléga saját kezdeményezésű jelentésében, ahol szó esik arról, mennyire fontos más indikátorokat is bevonni, mint például a befektetési ráta, a munkanélküliségi ráta, a növekedési arány, és hogy országokra lebontva jelezzük ezeket az adatokat, a parlament tehát jól tenné, hogyha ezt hangsúlyozná. Itt van még a Berez jelentés a válsággal kapcsolatosan. Itt olyan ajánlásokat fogalmaztak meg, amely a bizottság javaslataitól teljesen eltér, mindenek előtt az anticiklikus gazdaságpolitikai intézkedések területén, mindenek előtt a költségvetési politika tekintetében Gigold úr joggal utalt erre az imént. A kereskedelmi mérleg, az egyensúlytalanságok a régiók között, ezek itt rendkívül fontosak. Itt a probléma megoldását jelenthetnék a strukturális alapok, amelyeket az eurókötvényekkel finanszírozunk. A vita kezdetét vette, ez valóban igaz, de hogyha mi Európa egyetlen demokratikusan megváltoztatott intézménye nem tudjuk a bizottságot meggyőzni, és a tanácsot, akkor attól tartok, hogy a legrosszabbtól kell tartanunk, hiszen akkor a tanács tagjai sem tudják majd a nemzeti parlamenteket meggyőzni a gazdaságpolitikai intézkedések észszerűségéről. Köszönöm. úr. Luling asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretnék ugyanolyan kellemetlen légkört szítani, mint egyesek, de úgy gondolom, hogy a parlament súlya nem attól függ, hogy a képviselők mennyire akarják az erejüket fitoktatni, sokkal inkább attól, hogy milyen minőségű munkát végzünk. Hogyha a parlamentnek sikerült meggyőznie a nyilvánosságot és a tagállamokat a felügyelettel kapcsolatos vitában, akkor ez azért történt, mert azok a képviselők, akik foglalkoztak a témával, valóban behatóan megvizsgálták a kérdéseket, szakemberek voltak az adott területen, és olyan javaslatokat tettek, amelyek sokkal európaiabbak voltak, mint más javaslatok. Azt hiszem, hogy a felügyelet kérdése megmutatta, milyen irányba kellene haladnunk e csomag tekintetében is. Szeretnék azonban óvó szavakat is intézeni a képviselőkhez, hiszen ez nem egyértelmű, nem magától értetődő. Biztos lesz majd, aki csikorgatja fogát, de azt kell, hogy mondjam, hogy a múlt heti Strasburgi vita nem győzött meg. A Fejó és Berez jelentéssel kapcsolatos vita nagyon vitás kérdéseket vetett fel, itt a koherencia hiánya volt a legnagyobb probléma. Értem én a jelentéstevőket, számukra az a legfontosabb, hogy lehető legnagyobb többséget szerezzék meg a jelentések számára. Ez a törekvés azonban úgy gondolom túl nagy árral jár, túl nagy árat kell fizetnünk érte, mégpedig azt, hogy ezeket a jelentéseket értelmezhetjük, ahogy akarjuk, tulajdonképpen senki sem fog ellenvetéssel élni. Szeretném hozzáfűzni, hogy Vortmán Kolasszony véleményét nem osztom, aki azt mondta, hogy a munka nagy részét már elvégeztük, épp ellenkezőleg. A gazdaság irányítással kapcsolatos téma arra kényszerít majd bennünket, hogy igen, nagy horderejű, nehéz döntéseket hozzunk meg, ezt azonban meg kell tennünk, annak érdekében, hogy hallathassuk hangunkat. Azt kell mondanunk, hogy a tanács és a bizottság a gazdasági irányítás területén az eurózónában vezető szerepet játszanak, de nekünk is szint kell vallanunk, hogy a szankciók mellett állunk ki, vagy ellenük vagyunk, és hogy automatikusnak kell lenniük, vagy sem. Döntenünk kell, szint kell vallanunk, de hogyha bizonyos kollégákat meghallgatok itt, akkor az az érzésem támad, hogy itt véleménykülönbségek, nézeteltérések lépnek majd fel. Szeretném François Berút idézni, aki azt mondta egykor, ha mindannyian ugyanúgy gondolkodunk, akkor már nem gondolkodunk. Gratulálnék önnek, hiszen ön jelentéstevőként a megfelelő kérdéseket tesz, tette fel, a tartalmi kérdéseket, amelyekről itt szó van, és amelyek lényegesek. Lezárva mondandómat, elnök asszony, nagyon nehéz feladat elé nézünk, hiszen a színlelt egyesség nem egy jó megoldás, szerintem más megoldásokat kellene találnunk, és szeretném elmondani, hogy azok a képviselők, akik valóban ismerik az általuk feldolgozott témát, nagyon nagy feladat elé tekintenek. Köszönöm. Schmidt úr következik. Köszönöm szépen. Én, mint uh euróvezeten kívüli tag és polgár beszélek. Véleményem szerint, hogyha az európai euróvezetet meg akarjuk érteni, akkor ezek nagyon jelentős javaslatok. Szigorúnak és konzekvensnek kell lennünk. Különben szinte lehetetlen lesz nekem e, meggyőzni az én országom polgárait, hogy az euró mellett szavazanak. Mert amit ma mondanak, az az, hogy mit mondtunk 2003-ban? 2003-ban azt mondtuk, hogy meg fog bukni. És nem fognak ezek az országok tartani magukat a szabályokhoz. És ez is történt igazából. Ugyanezt a vitát, vagy ugyanez a vita folyik véleményem szerint Finnországban is. És nem a szankciókról van szó, illetve, illetve büntetésekről, meg, meg hanem, hanem az, hogy a szabályokat kell betartani. Pacta sunt servanda. Nem létezik olyan ország, vagy, vagy egy országnak sem szabadna megkerülni ezeket az elkötelezettséget, illetve a szabályokat. És nagyon hálás voltam, hogy múlt héten Strasbourgban elfogadta a kiegészítő defeiri jelentést miszerint önkéntes alapon euróvezeten kívüli országok is részt vessenek ebben. Kérem, gondolkodjanak el erről. Persze mondhatnánk azt, hogy ezeket az országokat nem akarjuk bevonni az euróvezetbe, de ez helytelen, hiszen azok az országok, amelyek most kívül vannak, azok néhányuk sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint a már bent lévő országok. És itt nem arról van szó, mint amit eh, Gigul úr mondott. Meg is próbáltunk. Eh, például nézzük meg eh, Lettországot. Hogyha hogyha valaki betartja a szabályokat, és párbeszédet folytat az emberekkel, akkor újra választják. Ez történt Letországban. Úgyhogy valóban el kell hinnünk, hogy hogy jól csináljuk a dolgokat. Nem azt mondjuk, hogy a stabilitás a legjobb dolog, hanem azt mondjuk, hogy ez azért jó, mert új munkahelyeket teremt, és az infláció az, az valóban az egyik legrosszabb dolog, amelyet a polgárainknak adhatunk. Úgyhogy kérem, gondoljanak ránk is, akik kint vagyunk. Köszönöm. Um, we save the best to last. Uh, valóban a legjobbat néha a végére tartogatjuk. Jó, akkor minden egyes előadónak adhatunk még egy percet, ha akarják, mert már, túl, mert már kicsit kifutottunk az többből. Ez még csak egy előzetes uh, eszmecsere, úgyhogy uh, lehet, hogy még későbbi vitákra tartogatják a megjegyzésüket. Um, egy percet szeretnék érni valaki Igen, szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat és természetesen az világos, hogy nem lesz könnyű mindez. És uh, egyetértek a uh, Diego Fejlés Beres asszony jelentésével, hogy persze általános kompromisszumokhoz is ragaszkodhatnánk, de most jogszabályalkotást kell uh, megkezdenünk, és ezért nagyon konkrétaknak kell lennünk. Éppen emiatt nehéz lesz a munka, de hogyha összetartunk, és hogyha bizonyos tekintetben valóban előrehaladást akarunk elérni, ak- akkor, akkor szilárd álláspontot kell kialakítanunk, és ehhez szükséges a széles többség a parlamentben. Nyilván kompromisszumokra is szükség van, de azt gondolom, hogy a két általános vonal, hogy egyrészt csökkenteni akarjuk az adósságot, a deficiteket, illetve a makrogazdasági egyensúlytalanságok ellen szeretnénk fellépni. Ez a kettő fő vonal van. Ez elfogadható, ezt lehet támogatni. Ezért szeretném kérni a kollégákat, hogyha vannak megjegyzéseik, ajánlás, javaslataik, nyugodtan tegyék azt meg kapcsolatba, lépnek velem kapcsolatban. Köszönöm szépen. Fejó nincs itt, Fejó itt, úr sincs itt, Gulár asszony. Köszönöm szépen rövid leszek, igen, az egységet én is támogatom, és valóban nem könnyű ezt elérni. Kettő, a munka is a munkáról is azt tudom mondani, hogy, hogy igen, nagyon nehéz lesz ezt kidolgozni. Sokan kiemelték, hogy a prociklikus intézkedéseket nem jó tenni, meg kell, figyelme kell venni a következményeket is. Igen, gyorsan kell reagálnunk, de jó termékkel kell, úgymond, vagy jó outputtal kell előállnunk. És végül, a, végül pedig utolsó, akik onnan lentről, kívülről az euróvezetből jönnek, szeretünk téged, Oli. Um, Haglund úr, Ford asszony. Köszönöm, csak néhány megjegyzés. Köszönöm, hogy a jutalmat is említette, és nem csak a büntetésről volt szó. És valóban az erkölcsi kockázat, az erkölcsi veszélye valóban az annak, hogy ezeket a szankciókat figyelembe meg kell nézni, hogy működnek-e vagy nem. De nagyon komoly erkölcsi kockázata van ennek, ezeknek a szankcióknak. És az a megjegyzés, mi szerint ugye valahogy ezt az erkölcsi kockázatot el kellene kerülni? Ugye erről már a, a, a Task Force elkezdett gondolkozni, és egy ö, ö, megoldást is megpróbáltak kidolgozni. Nem vagyok benne biztos, hogy az ön megoldása a befektetők szempontjából is működőképes lenne vagy lehetne hiszen ugye sok esetben a befektetők kötvényekbe fektetnek. Tehát meg kell megnézni, meg kell vizsgálni, hogy ez a javasolt megoldás jó vagy nem jó, de hogyha csomagban vizsgáljuk a dolgot, akkor valóban a parlament megvizsgálja azt a munkát, amely, amelyet már elvégeztek. És megpróbáljuk biztosítani, hogy hogy jó irányba haladjunk, ne jussunk zsákutcába, és egy működőképes megoldást dolgozunk ki a jövőre nézvést. Köszönöm szépen, kollégák! Csak szerettem volna még bejelenteni, hogy január 23-24-től lesznek meg a jelentést tervezetek. Köszönöm szépen mindenk az együttműködést és a türelmet, és hogy tudtuk struktúrálni ezt a rendkívül komplex vitát. Akkor most jó ebédszünetet kívánok mindenkinek, és három órakor folytatjuk Carlos tavares a CSR e elnökével. Köszönöm.